Colleagues, um, let's make a start, Mr. Uh... Kedves kollégák, kezdjük el, Boni úr itt van, Boni úr, hogy elkezdjük a munkát. Nagyon sűrű a napi rendünk ma reggel, 10 óra 45-kor lesz egy elnökségi prezentációnk, és szokás szerint nem szeretnék visszaélni azoknak a kollégáknak az idejével, akik pontosan érkeztek. Elnézést, hogy késve kezdünk. Azért kezdtünk késve, mivel megnéztük, hogy működik-e a PowerPoint prezentáció, sajnos nem működik, de mindennek dacára elkezdjük a munkát. Kedves kollégák, az első napi rendel kezdjük az európai kábítószer és kábítószer függőségi ellenőrző központ, és ez a 2015-ös jelentés lesz, amit meghallgatunk Wolfgang Gotz úrtól, aki ennek az intézménynek az igazgatója. Nagy szeretettel köszöntjük Götz urat, nagyon munkre szolgál, hogy Brüsszelbe eljött ma, hogy bemutassa ezt a jelentést. Megadom a szót a prezentációnak, 10 percben talán, de ugye nincs PowerPoint elnézést technikai nehézségét. után pedig egy eszmecsere következik. Götz úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagy örömmel szolgál, hogy eljöhetek megint. Azt hiszem, hogy 11 egyszerre vagyok itt az európai kábítószer jelentést most is bemutathatom önöknek, és ez nagyon nagy öröm a számám, számomra, az európai kábítószer helyzetet fogom elemezni, és ha megengedik, két általános megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy pénteken 2010, a 2014-es általános jelentésünket megküldtük önöknek e-mailben, hogyha azzal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, akkor nagy örömömre szolgál az, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljak. A második kérdés a LIBE szakbizottságnak is köszönettel tartozom az EMCD DA programját. Köszönöm, hogy felvették a sűrű napirendjükre, a költségvetés szempontjából is pozitívan szavaztak az, a mi részünkre tavaly és az idén is, a plenárison is de sajnálatos módon a, a békétető egyeztetése mindig elvesztettük ezt az ügyet, de talán megint harmadik alkalommal lehetőségünk nyílik arra, harmadik nekifutásra, hogy sikerrel járjunk. A jövő év elején, vagy az idén végén lezáródik ez, és remélem, hogy érte megígérem, hogy nem fogunk erre visszatérni utána már. Most rátérnék a kávítószer helyzetre Európában. A 2015-ös éves jelentésünk, a 20. éves elemzés, az európai helyzetet érintőleg, és ezt az átfogó csomagot, amit ma bemutatok, ha összehasonlítják az 1996-os csomaggal, kevés közös vonás fedeznek föl, föl majd a kettő csomag között. 1995-ben még a heroin járványjal közöttünk, és a hív fertőzéseknek a csökkentése volt a legfontosabb célunk. Ma ez még folyamatosan probléma, de egyéb problémák is felütötték a fejüket heroin, a heroin még mindig a legfontosabb fertőzések forrásaként tekintendő Európában, azonban komoly előrelépések is történtek. A heroin használat vissza, illetve csökkenése abban is megmutatkozik, hogy 2007 óta egyre kevesebben jelennek meg a terápiában, illetve a HIV fertőzések száma is csökkent. Az utóbbi 20 évben nagyon fontos eredmény, hogy a kábítószer felhasználóknak adunk a kábítószert felváltó szereket, de nagyon fontos, hogy a megfelelő választ adjuk a kihívásokra. A heroin felhasználás továbbra is probléma, és az idősödő felhasználók problémájával kell küzdenünk. A hosszú távú ö, ö, felváltószerek használatát folyamatosan vizsgálnunk kell a kockázati tényezők szempontjából is, és a halálozási arány továbbra is ebben a csoportban elfogadhatatlanul magas. 2013 folyamán több mint 6000 haláleset történt Európában, és a megelőző programok, a felügyelt használat területén még feladataink vannak. Romániában három évvel ezelőtt is kitört egy járvány, és itt 1500 diagnózist regisztráltunk, de ez relatíve alacsony szám, ez a célzott szolgáltatásainknak köszönhető, és ez fontos, hogy fenntartsuk a jövőben. Azonban a, hepat, a C-típusú hepatitis magas aránya továbbra is fennáll, az új és a hatékony gyógyszerek most már a piacon vannak, de rendkívül drágák sok esetben, és ez továbbra is aggodalomra ad okot. Öm, hogyha nem a heroin piac, hogyha a heroin piacra foglalkozunk, nagyon vegyes a képünk. 2006 óta csökken a használat. 5,6 tonnát eh, regisztráltunk tavaly, és az utóbbi tíz évben az egyik legalacsonyabb szám, de mégis eh, aggasztó tényezők is vannak. Az afganisztáni opiumtermelés eh, jelentősen megnőtt az utóbbi években, és hogy önök is tudják, Afganisztán az első számú importforrás Európának és a jövőben is ez így marad. Ezen kívül komoly innovációt is látunk az ellátás területén a piacon. Két heroin feldolgozó laboratóriumot is felfedeztünk Spanyolországban is, a, az ellátó útvonalak is megváltoztak. Ami a heroin függőség kezelését illeti, ide tartozik a cannabis kezelése is, 2013 óta több mint 6000-en jelentkeztek a függőségi centrumokban, és ez a szám nő. Az európai felnőtteknek kb. 1%-a napi szinten használja a kannabiszt. A kannabisza kapcsolatos viták Európa szerte intenzívebbé váltak. Európában az ezzel kapcsolatos eszmecsere az egészségügyi költségekre fókuszál elsősorban, és természetesen a bűnüldöző hatóságok tevékenysége is releváns. Jelen pillanatban a lefoglalások 80%-a cannabis, és az európai felhasználók bűncselekményeinek 63%-a kannabiszra vezethető vissza. A kokain, az amfetamin, az ecstasy és számos új drog is megjelent a piacon. A kokain az egyik legnépszerűbb stimuláns, 2,3 millió fiatal felnőtt 15 és 35 év közötti fiatal felnőtt használja ezt. 1,8 millió használ ecstasy és 1,3 millió amfetamin. Itt vagy stabilizálódnak ezek a számok, vagy csökkennek a, vénás úton használt gyógyszerek több országban a súlyos függők körében ezeknek a használata nő. A cannabis, az ecstasy, a kokain és a heroin hasz, a legnépszerűbb dobok, és ez természetesen egészségügyi kockázatokkal jár. A cannabis esetében azt láttuk, hogy a magas potenciáljú növényi, otthon termelt növényi termékek egyre jobban megjelennek a piacon, de a hasis import is intenzívebbé vált, például Marokkó vissza, ahol a termelés intenzívebbé vált. Az extazi és az egyéb designer drogok most már egyre inkább megjelentek a piacon, és a rendőrséggel karöltve tettünk egy kockázati tanulmányt a felhasználók egészsége szempontjából, és az ecstasy tablettákat megvizsgáltuk, például PMMA-t is tartalmaznak, ez is nagyon aggasztó fejlemény. A, a szintetikus drogok minősége nagyban a prekurzor anyagok minőségétől függ, és első alkalommal tudtunk lefoglalni ilyen típusú szállítmányokat, mind listázott, mind nem listázott készítményeket lefoglaltunk Európában. Ami a piaci versenyt illeti, az új pszichoaktív anyagok megjelenése egyre erősödik. Számos országban az alacsony minőségű és drága drogokat felváltják a designer drogok, és új minden héten az Európai Unióban kb. két új pszichoaktív anyagot fedezünk fel. Van egy listánk, amely már négyszer olyan hosszú, mint néhány évvel ezelőtt. Tavaly 31 szintetikus és több mint 30, több mint 30 kanabiodit új anyagot fedeztünk fel. Ezek azok az anyagok, amelyeket leggyakrabban le is foglalunk, 61 százalékát teszi ki a 31 ezer lefoglalásnak 2013-ban ezeknek az anyagoknak a lefoglalása. A legtöbb Európai Uniós tagállamban a, ezeknek az anyagoknak a felhasználási rátája alapvetően alacsony, azonban az új pszichoaktív anyagoknak gyakran magas a toxintartalma, és emiatt gyakran a korlátozott mennyiségű felhasználás is aggasztó. Hölgyeim és uraim, az új európai biztonsági védelmi stratégiának nagyon fontos része a kábítószer probléma, hiszen a szervezet bűnözés hátterében nagyon gyakran ez áll Ahogyan a monitoring rendszerünk egyre inkább finomodik, a, mi a, a folyamatos kihívásoknak próbálunk egyre inkább megfelelni, és a döntéshozatali eljárásokat is próbáljuk hatékonyá tenni. Az utóbbi években az ideológiától a bizonyíték alapú munkára tértünk át, és az európai tagállamok egyre komolyabb sikereket érnek el a tekintetben is, hogy a kábítószer szakpolitikába beépítsék a szabadság és a biztonság alapelveit, de nagyon sok állam nem jár ezen az úton. Az ENSZ 2016-os etémájú konferenciája már a küszöbön áll, nagyon fontos, hogy itt Európának fontos szerep jusson, és hallassuk a hangunkat a szakpo- ebben a szakpolitikában is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a megfelelő információ minden <clears throat> országban, hogy a megfelelő döntéseket meg tudjuk hozni, az utóbbi húsz évben a mi monitoring központunk ezt a munkát végzi. Hölgyeim és uraim, meggyőződésem az, hogy a hatékonyabb szakpolitikához ö, többet kell bíznunk a bizonyítékokban, és Európa szerte együtt kell működnünk. Köszönöm. Much, um, Köszönöm szépen. A társ előadók itt vannak a körünkben. Úgyhogy most Bóni úrnak szeretném először megadni a szót egyiküknek. Köszönöm szépen, elnök úr, és az igazgatónak is köszönöm ezt a beszámolót. Nagyon jól felépített jelentés ez, amely tartalmazza ezeknek a kérdéseknek részletes elemzését, és nagyon sok, nagyon fontos adatot. Nagyon lényegesnek tartom, hogy ilyen jellegű jelentésekről beszámolót kapjunk, már csak azért is, mert erre a tudásra, ezekre az ismeretekre szükségünk van, hogy a politikai intézkedéseket, lépéseket mélegelni tudjuk. Az is nagyon fontos, hogy a legújabb trendekről tájékoztatást kapjunk. Vannak persze új trendek, nem is kevés, ezt ön is említette, és a múltra visszatekintve azt látjuk, hogy mögöttünk van a 90-es évek közepének heroin járványa, de most új problémákkal találkozunk, például a kannabisz használatával kapcsolatosan, vagy az új pszichoaktív anyagok használatával kapcsolatosan. Teljesen egyetértek önnel, ez nagyon lényeges. Lényeges megérteni, hogy az intézkedéseink alapja a tényekkel, hogy legyenek, nem pedig az ideológia, így több eséllyel találunk megoldást. A rendelet tervezett tevőjeként az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jelentésről beszélek. Megdöbbentettek a piaci trendek, amelyekről ön is beszámolt. A jelentés átolvasása után még nagyobb meggyőződésem, hogy közös Európai Uniós szintű reagálása van szükség a jelenségekkel szemben. A parlament múlt évben elfogadott egy állásfoglalást, és most a tanácson a sor, rájuk várunk, és ez egy kicsit aggaszt, hogy ilyen sok időbe telik a tanács munkának elvégzése. Végső soron attól tartok, hogy egy olyan szöveg lesz ennek az eredménye, ami új illetve ez a reményem, hogy új és hatékonyabb eljárásokat tudunk bevezetni, amelyel az ön ügynökségének, illetve a tagállamok közreműködésének köszönhetően megoldást találunk. A az új pszichoaktív anyagok használata egyre inkább terjed, egyre súlyosabb egészségügyi kockázatokat jelentenek ezek, sok halálesetről is beszámoltak. Leginkább a tudatlanság eh, az oka ezeknek a szerencsétlen eseteknek, az anyagokkal kapcsolatos ismeretek hiánya, illetve a beavatkozás eh, lehetőségének eh, szűkülése, hiszen annyira sokféle ilyen anyag van, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy a rendészeti eszközöket hogyan használhatjuk fel az új pszichoaktív anyagok jelentette veszélyekkel szemben. Ön is említette, hogy nem szabályozási, hanem más eszközökhöz kell folyamodnunk, például az oktatás eszközéhez egyre nagyobb mértékben. És a rendészeti területen is egyre nagyobb felkészültségre van szükség, és európai keretek közé kell helyezni az intézkedéseket. Kérdés, hogy mennyit tudunk egyáltalán ezekről az anyagokról, és a használatuk mintázatairól. A jelentés több ponton említi, hogy az új pszichoaktív anyagok tekintetében nincsenek olyan tanulmányok, amelyek a különböző tagállamokban kibontakozó tendenciákat vetnék össze a rendelet tervezett vitája során talán a tagállamok között is egy egyeztetést kellene elindítani, hogy hogyan tudnak hozzájárulni az önök erőfeszítéseihez, és több információt megtudni a helyzetről. Még egyszer ki kell mondanom, hogy többet kell tudnunk a problémáról, például a cannabis problémájáról is, a 20 millió felhasználó Európa szerte, ezt az adatot hallottuk, én személyesen szólva a családomban is találkozom ezzel a problémával. Egy unokatestvérem, 16 éves lány, kanabisz függővé vált néhány hónapja, és ez nagy gond a családban valóban tényekre és bizonyítékokra van szükség, és az ismereteink alapján határozott lépésekre. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megosztotta velünk személyes tapasztalatait is, amitől még valóságosabbá válik ez a probléma. Most Hellável úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr és Götz úr, önnek is köszönöm a beszámolóját. a very serious problem in in certain communities. Bizonyos közösségekben a CAT elnevezésű anyag értékesítése is problémát jelent, illetve azra is rákérdeznék, hogy az akkor összetételben van-e valami változás. Monika. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék kérdezni. Először is a prekurzoranyagok kapcsán már volt nálunk itt a parlamentben egy intenzív eszmecsere arról, hogy ezeket a prekurzoranyagokat tanúsítványozni kellene vagy sem, és monitorozni kellene ezeket. Figyelni kell -e az útjukat, kinek adják előket, mennyit termelnek belőlük, stb. stb vagyis, hogy mind a termelési helyeket, mind pedig az utána következő útvonalukat nyomon követni kellene. De ezeket csak az, arra vonatko- azokra az anyagokra vonatkoztattuk ezeket az elképzeléseket, amelyek a harmadik országokból származnak ön úgy gondolja, hogy az Európai Unión belüli anyagokra is vonatkoztatni kellene ezeket a szabályozó elképzeléseket, hiszen a termelés egy része az Európai Unión belül történik. A második kérdésem a kannabiszhoz kapcsolódik. Ön azt mondta, hogy 60 ezer ember jelentkezett a központokban, ezek olyan felhasználók, akik függők, ö, rendszeresen használják a kannabisz, vagy pedig egyedi esetekről, felhasználókról van szó, akik esetleg allergiás tüneteket produkáltak, vagy bármi másokból jelentkeztek. Tehát ez a, ennek a 60 ezernek mi az összetétele, milyen okból jelentkeznek orvosi kezelésre ezek a személyek? Ezen a második kérdésem. Thank you, Monica just check if any other colleagues want to speak. Köszönöm, Monika. Szeretném nézni, körülnézni, hogy más is szólni szeretne, de nem, akkor Götz úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A három kérdés sorba venném. Bolonyi úr említette, Boni úr, hogy egyébként a legtöbb dologgal egyetértek, amit ön is, ön is elmondott, én is hasonlóképpen érveltem és ezzel is egyetértek, valóban új jogalapra van szükség az új pszichoaktív anyagokra nézve. A 2005-ös, illetve a korábbi 97-es jogalap idejét múlt. Amikor ezek születtek, akkor még nem az a helyzet volt, mint most. Az ügynökség szempontjából a legfontosabb számunkra hogy a korai jelző rendszert még gyorsabbá tegyük, és a kockázat elemzési rendszerünket hatékonyabbá tegyük. Számunkra ezek a legfontosabb dolgok, bizonyára a bizottság az a jogalappal is foglalkozik, ahogy a nő mondta. A cannabis olyan anyag, amiről nagyon sok szó esik manapság, a legalizálás miatt például, amely az Egyesült Államokban, Uruguayban, Ecuadorban egyre nagyobb teret nyer, és azt látjuk, hogy a kanabisz sokkal veszélyesebb anyag, mint korábban volt. Amikor én 16 éves voltam, vagy 17, akkor ez a 68-as generáció körében teljesen normális volt, hogy szombat este egy kicsit kilengtünk de most már a THC értékek sokkal magasabbak a termesztési módszerek miatt, és nem csak a kanabisz növényt használják fel a kábítószer előállításban, hanem hasissal, és keverik különösen a marokkóból származó anyagokat. Különböző kanabisz rendelet rendeletekről vagy szabályzásról beszél emberek tudatában vannak ennek a problémának. Valóban a, a CAT a különböző közösségek lokalizált problémája, mint például Djibouti, Szomáliából származó közösségek esetében bizonyos országokban jelentős problémát okoz. Az Egyesült Királyság múlt évben már intézkedéseket tett, és bizonyos skandináv országok is, és meg kell, hogy valljam, nem vagyok ennek a témának szakértője, van egy kollégám, aki nagyon jól ért hozzá, és amikor a ketinonokról beszélünk, vegyi szempontból a káthoz ennek nincsen semmi köze, de mégis olyan hatást vált ki, szintetikus anyagok révén, mint az ön által említett anyag. Vannak olyan közösségek, kelet-afrikai országok különösen, ahol gyakorlatilag ennek az anyagnak a fogyasztása a kultúra része. Ami a kor szerinti megoszlást illeti, ezzel kapcsolatosan talán a heroin felhasználók esete a legérdekesebb, Egyre idősebb csoportokat érint ez az elmúlt 5-10 évben. 5 évvel nőtt az átlagos felhasználó életkor. és nagyon fontos, hogy sajátos ellátást biztosítsunk ezeknek az embereknek. Vannak olyan országok, ahol sokat gondolkodnak azon, például Hollandiában, hogy a idősek otthonában a heroin használat problémájára milyen megoldást találjanak, eh, Holmájer asszony? Hát, eh, Sajnos eh, ez nem tartozik a mandátumomba, ez a kérdés, ez a bizottság területére tartozik, ezért oda nem szeretnék beavatkozni, de a az angol verzió 36. oldalán találnak bizottsági információkat. Általánosságban elmondhatom, hogy természetesen érdekel minket is az, hogy a prekózív anyagokat a lehető legnagyobb mértékben ellenőrizzük, de azt is látnunk kell, hogy a legtöbb ilyen prekózúr anyagot az ipari szektor használja fel, és természetesen felmerül az a kérdés, hogy ezt egyáltalán akkor a gyakorlatban hogy valósítsuk meg ezt az ellenőrzést, de mint említettem, ebben nem igazán szívesen avatkoznék bele, nem hiszem, hogy örülnének neki a kollégák. Ami a 60 ezer kezelésben lévő felhasználót illeti, ezek olyan emberek, akik első alkalommal jelentkeztek, tehát a 60 ezerben az első alkalommal regisztráltak vannak benne, és nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy körülbelül 30% vagy egyharmada ezeknek a felhasználóknak olyan felhasználó, akiket a rendőrség vagy az igazságügyi hatóságok, a bírói döntés, vagy egy ifjúsági bírói döntés kényszerít arra, hogy megjelenjenek, tehát nem mindenki önkéntesen jelenik meg. Ennyit tudok erről. Amit még elmondhatok, a konkrét kérdésekre reagálva. We are doing this now for 20 years, not me, but the agency. Az elmúlt 20 évben sokat változott a helyzet, egyre komplexebbé és nehezebben kezelhetővé válik a kábítószer helyzet, és ezért egyre nehezebb minden jelenségnek utána járni és minden információt összegyűjteni, de azért szeretném megkér, megköszönni minden tagállamnak és minden nemzeti fókuszpontnak a közreműködését, valamint az Európai Bizottságét is amelyel kiváló az együttműködésünk, napi partnerségben vagyunk, legalábbis szakmai szempontból kiváló az együttműködésünk, a költségvetés szempontjából nem mindig. Minden esetre köszönet jár nekik, csak úgy, mint a tanács horizontális kábítószer munkacsoportjának. Az Európai Parlamentnek is szeretnék, különösen a Libe Bizottságnak köszönetet mondani a támogatásért amit az elmúlt években kaptunk. Lehet, hogy most vagyok itt utoljára, a mandátumom lejárt, már egy kicsit nehéz megtalálni az utódomat, úgyhogy amíg az új igazgató megérkezik, addig én megmaradok tisztségemben, valószínűleg ez év végén kerül sorra. Köszönöm szépen, és a részleges köszönetét közvetítjük a bizottságnak, és kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy szeretne megszólalni. Köszönöm, először is szeretném megköszönni Götz úrnak, az igazgatónak ezt a nagyszerű bemutatkozást az EU drogmodell, ahogy az az EU stratégiájában, drogellenes stratégiájában szerepel, az gyakorlatilag bizonyíték alapú szakpolitika, és ehhez van szükségünk erre az ügynökségre, arra, hogy ilyen jelentéseket készítsen a politika készítők, alakítók számára. Az ügynökség az nem csak az EU-n belüli hasonló intézmények számára modell, hanem az EU-n kívül is felhasznált modell. Itt az igazgató szerepe eh, a modell érték megteremtésében eh, nem hangsúlyozható eléggé. Eh, ami a raportőröket illeti, támogatom azt, hogy az MPS 2005-ös irányelv, illetve az a jogi keret, ami hatályos, az nem adja meg az Európai Uniónak azoknak, a, nem adja meg az EU-nak azokat az eszközöket, amelyekkel az EPS jelenségre tudnak megfelelően reagálni. Ez egyre inkább elterjed, és egyre inkább egyre nagyobb mértékű az előállítás az Európai Unión belül is, illetve a behozatal, és ez tulajdonképpen nyilván nem szerencsés. A lett elnökség ideje alatt sajnos nem sikerült előrelépést elérnünk, reméljük, hogy a következő elnökség alatt majd sikerül. Ami a nemzetközi dimenziót illeti, ott is üdvözlöm azt, amit Götz úr mondott, nevezetesen azt, hogy az EU-nak és az EU tagállamoknak ugyanazt kell mondaniuk nemzetközi eh, szintéren, eh, és eh, itt Avramopoulos biztosnak van szerepe, aki működik az elnökséggel abban, hogy kialakítsa ezt a közös politikát az UNGAS 2016 előtt. Köszönjük, hogy ilyen röviden fogalmazott, és még egyszer megköszönöm Wolfgangnak, hogy itt volt. A, remélem, hogy úgy gondolja, hogy a parlament mindig szakértelemmel és érdeklődéssel fordult a téma felé. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Én minden esetre megköszönöm az ön eddigi munkáját, és remélem találkozunk még. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Colleagues, uh, we now move on to the Köszönöm. Most eh, a következő napi rendi pont a hetedik két éves jelentés a Schengeni terület működéséről az Európai Bizottság előadása. Um, Volt egy évforduló, amit említenem kéne, a Schengeni megállapodást június 14-én írták alá, és nekünk 1985-ben, és nekünk pedig eh, mindenképpen el kell ismernünk eh, az akkori szereplők eh, bátorságát. A Schengeri terület nagyon fontos mindannyiunk számára, ezért is fontos az, hogy a bizottság bemutassa, hogy hogyan működik a Schengeni terület. Nyilván gyakorlati szempontok a legfontosabbak. A bizottság előadása után egy rövid eszmecsere következik. De Keister úr, azt hiszem ő fogja képviselni a bizottságot, neki adom meg a szót. Egy rövid előadást tarthat. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Ahogy önök is tudják, minden hat hónapban egy ilyen féléves jelentést ad ki a bizottság a Schengeni területről. Ez már a hetedik ilyen féléves jelentés, amelyet a bizottság május 29-én fogadott el. Röviden fogalmazva, ezek gyakorlatilag egyfajta egészségügyi vizsgálatot jelentenek, megvizsgáljuk a Schengeni terület működésének minden fontos aspektusát. Ez a hetedik jelentés november 1-től az idei év április 30-áig terjedő fél évet fedi le. A jelentéstételi időszakot leginkább a földközi tenger térségének tragikus eseményei határozták meg, illetve a magyar-szerb határon zajló események, valamint a külföldre távozott európai terrorista eh, harcosok eh, határátlépési kérdései. Tehát ezekre fogok koncentrálni, de nyilván Schengennek azért vannak más működési összetevői is. Ami a szabálytalan vándorlás kérdését illeti, több elsődleges útvonal van. A, a az említett időszakban a nyugat-balkáni útvonalon volt történt a legtöbb elfogás, 62 ezer, ugyanakkor ezt eh, a problémát sikerült kezelni azzal, hogy közös erőfeszítéseket tettünk. Tehát februárban 15 ezer elfogás történt, márciusban 5 ezer, és 7 ezer pedig áprilisban. A koszovóiak eh, átkelése a magyar-szerb határon februárban 12 ezer főt érintett, és áprilisban már csak 300 főt. A jelentés harmadik oldalán eh, találják azokat az intézkedéseket, amelyek révén sikerült ezt a problémát felszámolni. Frontex támogatást kapott, kaptak a magyar hatóságok. A bizottság eh, egy eh, Koszovó és Szerbia közti párbeszédet kényszerített ki, amelynek révén jobban együttműködnek most már ezen országok hatóságai tehát ennek a részleteit megtalálják magában a jelentésben. Aztán a következő térség, amely jelenleg a legsúlyosabb, az a földközi tenger középső szakasza. Ebben a jelentéstételi időszakban 42 ezer elfogás, illetve mentés történt. Itt nyilvánvalóan az elsődleges prioritás az életmentés, minden intézmény ezt tartja legfontosabbnak, a tanács és a parlament is, és a bizottság is. Ez a problémakör a Schengeni jelentés része, de a Schengeni együttműködés eszközeivel ez a probléma önmagában nem megoldható. A mögöttes okok ugyanis a Schengeni kereten túlterjednek, a Schengeni joganyag önmagában nem tud eredményezni olyan fellépéseket, amelyek révén ez a probléma megoldható. Nyilván bizonyos részmegoldásokat tud hozni Schengen, és itt gondolok például a Frontexen keresztüli együttműködésre, a tagállamok közti együttműködésre, a Triton és Poseidon együttműködési fellépésekre, ezekről önök már megkapták az információkat, valamint azt az információt is, hogy ezen közös fellépések meg lettek erősítve, további intézkedésekre van szükség, Schengeni eszközöket kell eh, továbbra is alkalmazni, illetve további eh, cselekvésekre van szükség. Eh, itt most utalnék az európai migrációs agendára, illetve arra a csomagra, amit a bizottság a közelmúltban fogadott el. A földközi tenger középső vidéke tehát az, ami a legsúlyosabban érintett. Vannak azonban más migrációs útvonalak is, oda kell figyelni azokra is, és egyáltalán a külső határok teljes hosszát megfelelő felügyelettel kell ellátni. A, az embercsempészek ugyanis nagyon gyors alkalmazkodásra képesek. Például a keleti medencéje a földközi tengernek márciusban rendkívül népszerűvé vált, majdnem ugyanannyi elfogás, illetve kimentés történt ott, mint a középső medencéjében a földközi tengernek. De ugye még a középső medencében a legfontosabb fellépésünk az gyakorlatilag életmentő jellegű, megtalálni és megmenteni ezeket az embereket. A földközi tenger többi térségében ez nem annyira jellemző. A másik dolog, amit említeni kell, az a Schengeni értékelési mechanizmus működése. Ez tavaly novemberben lépett működésbe. Az első értékelések Ausztriát és Belgiumot érintették, és azt kell mondjam, hogy a tagállami szakértőkkel való Európai Bizottsági Együttműködés kiváló volt. Az első jelentés Ausztriáról múlt pénteken lett benyújtva a Schengeni Bizottsághoz. Ez egy jelentés tervezet, erről a Schengen Bizottságnak egy jelentést, egy véleményt kell kiadnia. E, ahogy önök is tudják, ezek a jelentések, ezek az értékelő jelentések az Európai Parlamentnek is meg lesznek majd küldve. Aztán ott van még a külföldre távozott terrorista harcosok ügye, Eh, amely eh, egy olyan téma, amelyel az Európai Parlament is foglalkozott. A Schengeni eh, joganyag ugyanis lehetővé tesz olyan intézkedéseket, amelyek alkalmasak a fellépésre, nincs szükség a határőrizeti kódex megváltoztatására. Az egyik dolog, amit aláhúznék, az az, hogy a bizottság ajánlásokat fogadott el, melyek révén a tagállamok jobban tudják az egyes személyekre szabott ellenőrzéseket foganatosítani. Eh, tudjuk, eh, hogy eh, a szisztematikus ellenőrzése ezeknek a személyeknek nem megengedett, mert a határőrzeti kódex ezt nem engedi meg, ugyanakkor a bizottság mégis oly módon értelmezte a joganyagot, amely lehetővé teszi a célzott ellenőrzését azoknak a személyeknek, akikről feltételezhető, hogy terrorista szervezetekhez akarnak csatlakozni, belső kockázat elemzések alapján, illetve belső mozgások elemzése alapján eh, lehet a kockázatokat felmérni, és ezeket a személyeket viszont lehet szisztematikusan ellenőrizni, ez összhangba hozható a szabad mozgás elvével, tehát ezt eh, kockázatelemzéses alapon lehet megcsinálni, elvégezni. A tagállamok már értesítettek is bennünket az ajánlás végrehajtásáról, és a, már is beszámolhatok az utazási okmányok ellenőrzésének így módon történő fogadatosításáról, illetve az utazás így módon történő ellenőrzéséről. Vannak még más fejlemények is az Euroszúr, illetve a vízumpolitika területén. Még egy dologra felhívnám a figyelmüket, ahogy önök is, illetve ahogy ön is említette, most volt a 30. évfordulója a Schengeni megállapodásnak. A bizottság továbbra is támogatja Bulgária és Románia csatlakozását a Schengeni térséghez. El kell itt még mondani azt is, hogy Horvátország néhány hónappal ezelőtt eh, szintén eh, így bejelentkezett a Schengeni értékelésre, tehát Horvátország úgy gondolja, hogy egy ilyen értékelésen átmehet, és eh, mi már a több éves értékelési programunkat eh, úgy alakítjuk ki, hogy 2016 elején horvátországi tereplátogatások is beilleszthetők legyenek a programba. Ez a jelentés nyilvánvalóan egy pillanatkép, azóta a vízumpolitika területén eh, eh, történtek változások, például vízummentességi megállapodások kerültek aláírásra, sőt azok részben bevezetésre is kerültek. E, július 15-én majd lesz egy vita erről az önök bizottságában. A legfontosabb fejlemény, amely a jelentéstételi időszakon kívül történt, az a migrációs ügyekben az az előrelépés, az a, megállapodás a tagállamok között, amelynek révén meg, jobban próbálják kezelni a migrációt. Ebben az értelemben ez a jelentés, nem úgy, mint a korábbi jelentések, nem a politikai jellegű kérdéseket fogalmaz meg, hanem inkább a migráció jobb kezelésére próbál tipeket adni különös tekintettel a földközi tengerre és annak térségére. Ez a vita azonban már elkezdődött, itt is, a parlamentben is, illetve a tanácson belül is. Ezen kívül nem fogalmaztunk meg további konkrét kérdéseket ebben a jelentésben. Köszönöm tehát még egyszer elnök úr a lehetőséget, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you very Köszönöm szépen Te Krojci úrnak. Talán észrevették önök is, hogy ez a prezentáció rendkívül sok szavat tartalmazott az eszmecserére, és ugye néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a Schengeni aláírás, a Schengeni Egyezmény aláírásának a jubileumát, természetesen más jelentésekhez is kapcsolódik ez a Gábia jelentéshez, és más jelentésekhez is nagyon sok témával foglalkoztunk már ennek kapcsán de számos más lehetőségünk is volt, és lesz a jövőben is, hogy ezekről a témákról beszéljünk. Azt hiszem, hogy nagyon részletes és átfogó prezentációt hallhattunk, nagyon hosszú a felszólalók listája, és az érthető is egy ilyen prezentáció után. Jeli úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a bizonyságnak ezt a prezentációt, de el kell mondanom azt, hogy nagyon fontos, hogy szorosan kövessük az eseményeket, óriási presszió alatt szenved a Schengeni szakpolitika, a jelenlegi események és a populista, a nacionalista pártok erősödése Európában is arra ösztönöz bennünket, hogy közelről figyeljük a bizottság tevékenységét, és szeretném, hogy a következő jelentésig több időnk is legyen. Azt hiszem, hogy ennek a szakbizottságnak ez a téma prioritás kell, kell hogy legyen. Ez egy nagyon jó jelentés, de több részletet is szeretnénk még megtudni. Az első kérdésem, a bizottság prezentációjából nem derült ki pontosan az együttműködés, büntetőjogi együttműködés kérdése Szerbiával, illetve a a kérdése Magyarország kapcsán még további tisztázásra szorul. Ez a jelentés, a második kérdésem, ez 2014 egyes év első felére vonatkozik, de itt van egy fellépés, ami november 1-én kezdődött, tehát ez egy nagyon komoly ellentmondás, és azt hiszem, hogy a jövőben jobb lenne, hogyha a bizottság inkább objektívebb elemzésekkel állna elő, illetve a műveleti költségvetés teljes felborításáról is szó volt. Talán a bizottság tisztázhatná a költségvetési számokat, illetve ebben a jelentésben azt is olvashatjuk, hogy a másodlagos mozgásokról lesz több részlet is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kaphatunk a tájékoztatás hozzáférésünk lesz -e ehhez az anyaghoz. És végül, elnök úr, szeretnék még azt a bátor lé, arról a bátor lépésről is szólni, amit a bizottság tett a belügyi kérdésekben, ugye itt a jogsértési eljárásokról van szó, Németország, Spanyolország, Görögország és Olaszország is a jogsértési eljárás homlokterébe került, hiszen megszekték az irányelv rendelkezéseit a román és a bolgár belső határok megszüntetésének ötletét támogatjuk, erről szeretném biztosítani a bizottságot, hiszen ezek az országok megfelelnek a követelményeknek, és így a tanácsot is lehetne nyomás alá helyezni, hogy előrelépés történjen végül, de nem utolsó sorban az új Schengen értékelési mechanizmusról szólnék, ami most nemrég lépett hatályba, Alapvető fontosságú az, hogy a bizottság teljes mértékben kihasználja ezt az új potenciát, és az új bizottság felelőssége, hogy az új európai mechanizmust kihasználják. Már régóta mondjuk azt, hogy az új mechanizmusokkal a a tagállamokat kell támogatni, alapvető fontosság, hogy a külső határok biztonságát erősítsük, és a Schengeni joganyagnak megfeleljenek a tagállamok, és ezeket a célokat csak a hatékony értékelési mechanizmus segítségével tudjuk elérni, és a bizottság kezében most megvan ez az eszköz. A kérdésem az, hogy ezeket az új felelősségeket a bizottság felvállalja-e, és még lesz írásbeli kérdésem is számos. Elnök úr, ennél többet is mondhatnék, de azt hiszem, hogy a legfontosabb témákat lefettem. Köszönöm szépen, természetesen ennél sokkal többet is lehet erről mondani. Kihangsúlyozta ön is azt, amit én is elmondtam a bevezetőmben, hogy elég naív dolog lenne az, hogy itt most több sengeni témát is érintsünk, és mindenkit arra kötelezünk, hogy egy-két percben felszólaljon. Itt azt hiszem, hogy a jubileumi ö, aspektusra helyeztük a hangsúlyt a napirendben is, és ösztönzöm a kollégákat arra, hogy találjuk meg az alkalmat arra, hogy ezt még részletesebben is megtárgyaljuk a jövőben. Nagyon fontos, hogy napirendre tűzzük ezt a Schengeni kérdést, ezt az előttem szóló is elmondta. Itt egy speciális elképzelésről van szó, a Schengeni elképzelés kapcsán ez egyértelmű. Azonban már 10 óra 45 van, és még a lett elnökség prezentáció is előttünk áll, ezért arra ösztönözik mindenkit, hogy egy kicsit könnyedében álljon ehhez a kérdéshez a jubileum kapcsán. Mindenki egy percben szólaljon föl. Radev úr következik, aztán Berzsé asszony, Spinelli úr, Sargentini asszony és Ahalob úr. Tulajdonképpen erre a erre a korlátos eszmecserére szeretnék most koncentrálni, de nem sokára megígérhetem, hogy Schengenről méreható eszmecserét folytatunk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a jelentést. Köszönöm a bizottságnak ezt a jelentését. Nos, Nyolc éve csatlakozott Bulgária az Európai Unióhoz, de még mindig kettős mércével mérnek minket sajnos a tagállami politikusok számos negatív és helytelen hírt terjesztenek Bulgária kapcsán a tagállamokban. Az egyik ilyen téves információ az, hogy mi még mindig nem vagyunk a Schengeni térség része. Azonban a bizottság is megalapította, hogy megfeleltünk minden kritériumnak, és ez a jelentés is megerősíti ezt. Köszönöm a, ezt a támogatást Többször is felszólították Bulgáriát már, hogy csatlakozzon, már a hetedik jelentésben is ugyanezt találtuk meg. Bulgária többször bizonyságot adott annak a ténynek, hogy az európai védelmi biztonsági céloknak megfelelünk, a külső határokat határőreink nagyon hatékonyan védik, a török határt emelném ki, és a az illegális határátlépők száma ezen a területen sokkal alacsonyabb, mint a földközi tengeri térségen, különösen azóta, amióta az új miniszterelnökünk ö, hivatalba lépett és aktívan ö, elkezdett tevékenykedni ezen a területen, ö, ezáltal a külföldi harcosok száma, akik bekerülnek az országunkba, ö, sokkal alacsonyabb arra szólítom fel a tagállamokat, hogy mindenki ismerje el, hogy Bulgária teljes jogú tag az Európai Unióban, és nagyon szeretnénk Schengennek is része lenni. Berzsi következik. Berzsi asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr. készen állok arra, hogy megünnepeljem ezt a jubileumot. Ugye itt a szabad mozgás kontextusáról beszélünk, ez már realitás, és legjobb meggyőződéssel támogatom ezt. Európa mint erőd egyre inkább bezáródik, ezt is tudnunk kell, egyre inkább ez a tendencia. Azt gondolom, hogy a tagállamokban folyó eszmecsere gyakran negatív irányba halad, nagyon gyakran nem tudják a, a vitázók, hogy pontosan miről is van szó, mit jelent az, hogy Schengeni térség. A második dolog, itt nem a bizottsági jelentés hiányosságairól van szó elsősorban, de azt hiszem, hogy a statisztikai adatok láthatóságával nagyon komoly probléma van. Gyakran manipulálják ezeket a statisztikai adatokat. Például a Frontex nemrégiben elmondta nekünk, hogy a külső határokon a nyomás ö, több mint 100%-kal nőtt de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy pontosan miről beszélünk itt. Most, jelen pillanatban tulajdonképpen arról van szó, hogy Olaszországban és Görögországban a külső határokon való nyomás nem változott, folyamatosan magas, de itt különbségek vannak például alapvetően Olaszország és Görögország között is. Olaszországban minden gyakorlatilag le van zárva, mindenki tudja, hogy milyen okokból történik ez, és ez már önmagában is botrányos. Nagyon nagy a, a köd ezekben a statisztikai adatokban, és jó lenne, hogyha ezekre odafigyelnék, hiszen a xenofób, xenofóbiát nem szeretnénk tovább erősíteni Európában. Erre szeretem volna felhívni a figyelmet múlt hét óta gyakorlatilag lezárta Franciaország is a határait Olaszország, az olasz térségben, az olasz határon, és itt természetesen kiválogatják, hogy ki léphet be. Itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a feketéket diszkriminálják, ez botrányos, és nagyon szeretném, hogy a bizottság is hozzászóljon ehhez, a francia fejleményhez, hát, ami teljes mértékben elfogadhatatlan. Nos, Barbara következik. Megint csak szeretném elmondani, hogy ez egy Schengeni kérdés, Schengennel szigorúan foglalko Schengennel foglalkozunk, kérem mindenki röviden, rövidre fogja, hiszen 10 óra 45-ig van időnk erre, és nagyon sűrű a napi rendő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, nem szeretnék most mélységekbe hatolni a téma kapcsán. Az a kapcsolatban, ami Ventimiliában és Nizzában történik, mivel Verzsa asszony előttem már elmondta. Teljes mértékben igazat mondott. Tudjuk azt, hogy a Schengeni szabályokkal tökéletesen ellentétben állnak ezek az intézkedések. De lenne még két kérdésem az egyik a finanszírozás kérdése Görögországban. Mari Krisztin erre is utalt. Azt hiszem, hogy ez a helyzet különösen botrányos, különösen a tekintetben, hogy Görögország jelen pillanatban óriási nyomásnak van kitéve. És a másik kérdésem, a bizottság képviselője elmondta azt, hogy a külföldi harcosoknak, a foreign fightereknek van egy közös interpretációja, mint fogalomnak. Gondolom van a bizottságnak ezzel kapcsolatban hivatalos közleménye is. Az Európai Parlamentben azonban nem ismerjük ezt az információt. Köszönöm. Köszönöm, Barbara. Köszönöm, hogy röviden fogalmaztál. Szargentini úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban szerettem volna valamit megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy tudnák-e tovább részletezni azt, amit a hétvégén eh, hallottunk. Tudom, hogy nem ehhez a jelentéshez kapcsolódik, de hát ez most hétvégén volt. Minden esetre, Claude, ön szeretném kérdezni a bizottságunk elnökét. Franciaországnak és az Európai Bizottságnak küldhetünk egy levelet, rákérdezve hivatalosan, hogy a határmenti tevékenység eh, milyen szabály alapján történt. Másodszor azt kérdezném, hogy mivel Horvátország csatlakozik Schengenhez, és ez jó hír, érdekelne, hogy hogyan értékelik eh, azon menekültek helyzetét, akik Macedóniából, a Nyugat-Balkánról érkeznek a Schengeni térségbe. Most Magyarországon keresztül lépnek be Európá többi országába, utaznak. Ezek szerint most majd Horvátország lesz a, az indu, kiindulási pont. És hogyan gondolkodik a Horvátországon keresztül érkező menekült áradatról, vagy menekültekről, miután Horvátország csatlakozik a Schengeni térséghez, Judit igen, tudomásul vettem ezeket a pontokat, bár nem kapcsoltak szorosan a napirendhez. Meyer asszony, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságot hallgatva és a jelentést olvasva csak egy következtetésre juthatok, a Schengen nem működik. A tagállamok biztonsága fenyegetés alatt áll. Kaléban és más pontokon is nagyon nagy problémákkal találkozunk. A tagállamok megpróbálják visszaállítani a határellenőrzéseket, ez persze nem nagyon sikeres. A csúcs találkozón arról volt szó, hogy több ezer embert le tartóztattak, sokan kábítószert szállítottak, vagy nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel. Kérdés, hogy a bizottságnak nem kellene-e megfontolnia újra ezt a politikát, a Schengeni rendszert, és újra bevezetni a határellenőrzéseket. Köszönöm szépen. A következő felszólalnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Sokan említették már ezt a kérdést. A beszámolók alapján ausztriai barátaink már határellenőrzéseket végeznek az olasz határon. És hogyha ez tényleg igaz, akkor véleményem szerint ez tulajdonképpen tökéletesen érthető. De azt is szeretném tudni, hogy mi a jogalapja ezeknek az ellenőrzéseknek, és milyen formát öltenek. A jelentés összeállítása óta valamely tagállam kérte-e a felfüggesztési mechanizmus alkalmazását. Köszönöm. Szévegően következik. Köszönöm. Engem is érint nyilván ez a dolog. Nem írott vitaanyaggal dolgozunk, ami a francia hatóságokat illeti, nos összességében Szerintem ez a Schengeni kérdés, eh, az eh, eh, egy partikuláris kérdés, nem megfelelő a helyzet. Egymásnak küldözgetjük a labdát a felelősség kérdésében. A média jelent lét ebben az értelemben kifejezetten káros. És a mindenki tudja-e, hogy miről beszélünk, kértette fel a kérdést Verzsi asszony. Én egyetértek önnel, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, miről beszél pontosan. Én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogyha a francia hatóságoktól megkérdeznénk, hogy van-e valami fajta probléma, illetve jogsértés, ami, amire ez egy reakcióként megszületett, milyen módon reagáltak erre és miért, illetve hogyan, állnak, hogyan áll ez a helyzet az olasz-francia megállapodások fényében, és milyen a visszafogadási megállapodások végrehajthatósága. Én azt gondolom egyébként, hogy jogsértést Franciaország nem követett el, de sajnálom, hogy általános értelemben sajnálom, hogy ilyen helyzet alakult ki. Köszönöm. And we go to Mr. Akkor Dekoyszer úr következik. Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden válaszoljon. Sajnos leg legfeljebb négy percet tudok megengedni. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sorozat kérdést vetettek fel, a bizottság a megfelelő fórumokon ezekre válaszolni fog, például a költségvetési számokra vonatkozó kérdések tekintetében, a Triton és a Poseidon műveletekkel kapcsolatosan pontos információkat fogunk adni a jelenleg vizsgált költségvetési javaslat alapján. Ami a másodlagos mozgásokra vonatkozó jelentést illeti Koeljó úr tett fel ezzel kapcsolatosan kérdést. Nem sokára a következő hetekben elkészíti ezt a Frontex és az Europol, tehát ez e, majd e, nyilvánosságra kerül, illetve a bizottság e, új hatásköre a értelmében én csak szeretném eh, biztosítani önöket, hogy eh, megkezdtük a munkát, eh, az első tapasztalatok meglehetősen kedvezőek. Aztán a közelmúltbeli fejlemények kérdése. Ha megengedi, elnök úr, szeretnék néhány mondatot szólni erről a témáról. Mindannyian hallottunk olyan kijelentéseket a médiában, hogy Németország lezárja a határait, vagy Svájc, Ausztria, vagy éppen Franciaország. Tudomásunk szerint nem történt ilyen határlezárás, és nem vezette be senki a belső határokon a határellenőrzést, legalábbis azokon a helyeken, ahol, amikre rákérdeztek a LIBE tisztelt tagjai a védzáradékot senki nem használta ki, és senki nem kérte, hogy a belső határokon újra bevezethessék a határellenőrzést. A belső határokon nem megengedett a határellenőrzés, de a rendőrségi ellenőrzés a terület egészén megengedett, beleértve a határhoz, a belső határokhoz közeleső területeket. A határellenőrzés és a rendőrségi ellenőrzés közötti különbség valószínűleg megérdemelne egy doktori értekezést, különösen, hogyha rendőri ellenőrzés a határok környékében történik, de a tagállamok számára az a 21. cikk különböző feltételekkel körülbásázva megengedi ezt. Talán erről részletesebb vitát is lehetne folytatni, meg is érdemelni ez a téma. Minden esetre tegnap eh, a, az igazságügyi és belügyi tanács eh, mellett eh, találkozott a, az illetékes miniszterekkel, és arról tárgyaltak, hogy milyen ellenőrzések, milyen gyakorisággal történtek. Ez alapján majd a bizottság meghatározza az álláspontját, de azok a határlezárások, állítólagos határlezárások, amelyekről a sajtó beszélt, ezek nem történtek meg. A bizottság úgy gondolkodik, hogy Schengen nem a problémához tartozik, hanem a megoldáshoz. Az együttműködés kulcsa ez a rendszer, és közös szabályokat kell a tagállamoknak betartaniuk, hogy ez növelje a biztonságot. Egy költői kérdést szeretnék megválaszolni. Valaki feltette ezt a Schengeni rendszer hatékonyságával kapcsolatosan. Ön valóban úgy gondolja, hogyha, hogy az EU nem volna bevándorlási nyomás alatt, hogyha a belső határokon továbbra is volna határellenőrzés? Thank you very much. Köszönöm szépen. Mint említettem kollégák, megérdemelt volna ez a téma egy részletesebb vitát, de erre nem volt alkalmunk. Köszönöm szépen, hogy ön fegyelmet gyakoroltak. E, és 10.45-kor majd a következő témánkra rá kell térni. Most a 13. pont következik, a személyekkel való egyelő elbánás, az meggyőződéssel, folyatékosságra, életkorra vagy szexuális beállítottságra való tekintet nélkül. Ezt szeretném a Szociális Kérdések Tanácsi Munkacsoportja vezetőjének megadni a szót, Szolvita Wevernek, hogy az előbb említett témában uh, született uh, és uh, tárgyalás alatt lévő horizontális irányelv ügyeiről beszámoljon. Gondoltam, hogy megsporolok egy kis időt a bevezetővel, és most már meg is tudom adni a szót, tessék parancsolni. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok, elnök úr, Lunacek asszony, és üdvözlök mindenkit, aki érdeklődéssel fordul e téma felé. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a bizottságban. Az elnökség hálás, hogy lehetőséget kap arra, hogy az egyenlő elbánás fontos kérdéséről beszéljen. A bizottság új irányelvre tehát javaslatot ezen a területen. Mindannyian tudjuk, hogy ez most a tanácsban 2008 óta tárgyalás alatt áll. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetném önöket az irányadó vitára, amely az EFSZKO tanácsban volt decemberben. A tanácsban hosszú ideje blokkolódik ez a téma. Az olasz elnökség úgy gondolja, hogy szükség volt arra, hogy minden lehetséges megoldást figyelembe vegyünk, vegyünk akár a fokozott együttműködés bevezetését. A miniszteri vita során egyértelművé vált, hogy még mindig erősen támogatja a tanács, hogy a javaslatot tovább tárgyaljuk. Az egyenlő elbánás az Európai Unió egyik legfontosabb célja, és ezt a szerződésben is rögzítettük. Ezért a fokozott együttműködésre való hivatkozással folytatjuk a munkát. A vitának mindenképpen ösztönző hatása volt a következő eszmecserékre. A lett elnökség próbált erre a lendületre építeni, de bizonyára felmérik ennek a kérdésnek az összetett mi voltát, további tisztázásra van szükség, hogy a szükséges egyhangúságot ki tudjuk alakítani. Az elnökségek csak a tagállamok nézetei alapján tudnak tovább dolgozni, és azokat is figyelembe kell venni, akik kisebbségben vannak. A hat hónapos eh, elnökségi időszakunk alatt mindent megtettünk ennek ellenére, azért, hogy tovább tudjunk lépni ebben az ügyben. Szeretnék beszámolni a februári és májusi munkacsoportülés eredményeiről. Az lett elnökség új javaslatokat tett le az asztalra, elsősorban a hatály fontos kérdésével kapcsolatosan. Az EU és a tagállamok közötti hatásköri megosztás mindig nagyon kényes kérdés. Nagyon lényeges, hogy világos megfogalmazást találjunk, például a szociális védelem és a, az oktatás kérdésében. A diszkrimináció kérdésével is foglalkoztunk, elsősorban a kor függő árképzéssel kapcsolatosan, illetve a kérdésben, hogy hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a diszkriminációval szembeni védelem között, amelyet az irányelv határozna meg, illetve másrésztről a nemzeti jogban megfogalmazott intézkedések között. Ezen túlmenően a lett elnökség egy kérdőívet is kiadott minden delegációnak, felhívva őket, hogy tisztázzák álláspontukat, már ami az irányelv hatáját illeti, illetve tudassák velünk, hogy mit tartanak a legfontosabb nyitott kérdésnek, nyilvánítsanak véleményt a fogyatékossági rendelkezésekről. Az volt a célja ennek a munkának, hogy a korábbi eredményekre építsünk, és tovább javítsuk az irányelv szövegét, elmozdulva az esetleges egyhangúság felé az elnökség a válaszokat egy dokumentumban egyesítette. Reméljük, hogy erre majd háttérként lehet építeni a jövőben a munkában. A munkacsoport ülés után az EPSZKO tanácsnak eljutatott egy előre haladási jelentést, ezt holnap tárgyalja az EPSZKO tanács június 18-án Luxemburgban. A lett elnökség tehát megkötések között mozgott, mint minden elnökség, egy olyan ügyben, amely egyhangúságot igényel, ezért a javaslatot nem tudtuk addig elfogadtatni, és nem is tudjuk addig elfogadtatni, amíg minden tagállam hozzá nem járul. Mi 2008-ban kaptuk meg ezt a javaslatot, és azóta nagyon sok elnökség dolgozott rajta, remélem, hogy végső soron majd sikerül megállapodásra jutni. Köszönöm. Köszönöm. Ez az úgynevezett horizontális irányelv, amelyen már nagyon hosszú ideje dolgoznak nagyon sokan. 2008 óta van folyamatban ez a munka, mint az elhangzott. Most Órika Lunacseknek szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a lett elnökségnek, hogy megpróbált tovább lépni a tagállamokkal való konzultációban, és hogy egy előrehaladási jelentést is készített. Reméljük, hogy valóban ebből kiindulva haladást sikerül majd elérni. Amennyire értesültem, és most nem akarok a részletekbe bocsátkozni, hiszen 8. éve folyik ez a vita, a legtöbb tagállamot a szubszidiaritás kérdése aggasztja, illetve a szociális védelem és az oktatás kérdései. Úgy tudom, hogy bizonyos tagállamoknál a jogbiztonság is kérdéseket vet fel, de szerintem nem ez a legjelentősebb buktatója az ügynek. Ami a szubszidiaritással kapcsolatos agályokat illeti, Azok a tagállami képviselők, akikkel egyeztettem, ők úgy fogalmaztak, hogy a foglalkoztatási és a rasszegyelőségi irányelvvel kell mindezt összevetni. A tagállamok akkor a szubszidiaritással kapcsolatosan nem fogalmaztak meg aggályokat, és itt most ugyanilyen rendelkezésekről van szó, csak más csoportok esetében, amikor egyenlőségről beszélünk, és ugye ez egy egyenlőségi irányelv, úgy abban reménykedem, hogy ezek az aggályok a jövőben majd elhárulnak, és ezek az akadályok. Egy példát is szeretnék mondani, elsősorban az oktatásról van szó. Tudjuk, hogy az oktatás olyas valami, ami tagállami hatáskör, de azt halljuk néha, hogy az Európai Unió ránk akar erőltetni szabályokat, arról, hogy hogyan írjuk az iskolai tankönyveket, de én mondanék erre néhány példát, vagyis hogy az irányelv nem végrehajtása mit is jelent. Például egy kisfiú, aki szeretne egy kislány születés napjára elmenni, és ott játszani a lányokkal, azt kigúnyolják, mert azt mondják, hogy biztos meleg, pedig még nagyon kicsi ahhoz, hogy ezt egyáltalán el lehessen dönteni. Mondjuk az édesapja egyedül neveli, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert az iskolában nem tud nyíltan gondolkodni egyáltalán a szexuális orientációjáról. Hogyha az oktatásról beszélünk, akkor természetesen tájékoztatásra van szükség a szexuális orientációról, hogy ez mit jelent, hogy a fiúk, lányok zaklatása ne történjen meg olyan esetben, ha ők egy kicsit másképp viselkednek, mint a többiek. Ami a nyilvános helyekhez való hozzáférést illeti, hazámban januárban egy leszbikus pár látogatott el egy hagyományos kávézóba, és ott megcsokolták egymást, és a tulajdonos ezért kidobta őket a helyszínről. A Facebookon kezdtek tiltakozni, de ha mondjuk ez egy fekete heteroszexuális párral történt volna, és csak azért dobják ki őket, mert feketék, akkor bírósághoz fordulhattak volna a diszkrimináció miatt. A leszbikus pár ezt nem tehette meg az én hazámban. Lehet, hogy máshol ezt megtehették volna. Ez csak néhány példa arra, hogy miért fontos, hogy a tagállamok tudatosítsák magukba, hogy egyszerűen a diszkrimináció hiányáról, illetve tilalmáról van szó, nem szubszidaritási kérdés ez. Aztán ott van a, a költségek kérdése. Például Írországot tudnám említeni, ők egy tanulmányt eh, végeztek az eh, egyenlőségi törvény bevezetése után 12 évvel, és arra jutottak, hogy ez nem jelentős költség. a fogyatékossággal élők hozzáférése és a mobilitásuk biztosítása nem akadályozható meg költség megfontolások alapján. Az EBSZKO tanács decemberben a fokozott együttműködés gondolatát elvetették, és ennek örülök, hiszen egyenlőségről van szó, alapjogokról, és eh, szerintem nem az a megoldás, hogy bizonyos országok ezt megvalósítsák, mások pedig nem. Remélem, hogy holnap a tanácsban haladást sikerül elérni. Volna egy kérdésem. Itt a parlamentben az irányelvet körű támogatás eh, övezi. Mi történne, hogyha a tanács meghívna a parlamenti képviselőket, hogy tartsanak vitát, és az aggájaikra próbáljanak választ keresni? Lehet, hogy egy eh, sor aggályt el tudnánk oszlatni, hogyha felvennénk ilyen értelemben a kapcsolatot, tehát hogyha önök vagy a következő elnökség ez irányú lépéseket tenne, nem feltétlenül egy tanácsülésen kell ezt hivatalosan megszervezni, tudom, hogy ez nem egyszerű, de lehet, hogy valamely más szinten vagy más formációban ez hasznos volna. Én is rendelkezésre állok, vagy az árnyékjelentéstevők, hogy próbáljuk eloszlatni a tagállamok félelmeit. Köszönöm szépen, Úrike. Az ütemezés miatt szeretném felolvasni, hogy ki fog szólni. Kratzabelt úr. Mr. Develt and and work. It's not that I'm just tired after like a really intense three days. And Helga. Uh, Helga, igen, őt is fölvesszük a listára, Stevens asszonyt. Okay, that's the list. Um, can I... Tehát ez a lista, akkor ezzel le is zárnám, mert um, nem akarom nagyon megvárakoztatni a lett elnökségi képviselőket, mert önök is bizonyára érdeklődnek az iránt is, hogy a lett elnökség hogyan teljesített. Koracával kezdeném, de először én tennék fel a kérdést a tanács számára, bár nem nagyon hallgatnak, de mindegy, ettől függetlenül felteszem. Ulrike hétfőn én a az Age platform munkájában vettem részt, és ott láttam egy kis kétségbeesést a szubszidiaritás, illetve a költségek vonatkozásában. Ön azt mondja, hogy Eh, a tagvállalók eh, viszonylag jól meg eh, képviseltetve vannak itt. Azt gondolom, hogy ami az idősödést illeti, azt gondolom, hogy az idő kicsit már előre haladott. Én értem a költség problémákat például a fogyatékkal élők vonatkozásában, de hogyha van tanulmány, ami megmutatja, hogy, hogy, hogy tényleg mennyire komoly a, a, az elnökség. Nem az, önök az felelősek ebben a témában, sok elnökség foglalkozott ezzel, de hétfőn egy az időseket képviselő igen reprezentatív szervezet vetette fel ezt a problémát. Koráca Én nagyon is osztom Urike Lonacek véleményét, és a folyamat lassúsága engem is frusztrál. Legutoljára novemberben beszéltünk erről a témáról. Én a lett erőfeszítéseit üdvözlöm, és meg is köszönöm. Jó lett volna látni, hogy mi ennek a kérdőívnek a kifutása az eredménye. Jó lett volna az átláthatóság, ha tudjuk, hogy mik az egyes álláspontok. A szubszidiaritásról hallottunk, Urike elmagyarázta, hogy a szubszidiaritás miért nem kéne, hogy egyáltalán szóba jöjjön, mert itt alapvetően a diszkrimináció mentesség nagy alapelvéről van szó, nem rendeletről, hanem irányelvről. A a szubszidiaritás tehát igazándiból nem egy elfogadható érv, ami pedig a költségeket illeti, persze vannak komoly aggodalmak, különösen a, az akadálymentesítés témájában, a magánszférában, de mégis nincs ideje, hogy Európában egy befogadóbb, mindenki felé nyitottabb társadalmat alakítsunk ki, ami hosszú távon mindenkinek a, mindenkinek a szolgálatára, javára válik. Ami pedig a vitatott kérdéseket illeti, eh, én örülök annak, hogy a tanács eh, kicsit elmozdult a, a fokozott együttműködés témájától, de ez önmagában nem elég. Nagyon fontos most, amikor gyűlöletbeszédekről hallunk, amikor politikusok lázítanak, amikor szélsőségek jelennek meg Európában. Fontos, hogy ez a, ez a diszkriminációmentességi irányelv megvalósuljon. Én hallottam, hogy korábban a bizottság azt mondta, hogy a határőrizet, illetve a határközeli rendőri ellenőrzés között van különbség. De mi van akkor, ha mindez vallási alapon történik a rendőri ellenőrzés, ami ugye migrációval köthető össze? De ott is van egy diszkriminációs veszély, mert ugye itt a, a, a vallási alapon történő rendőri ellenőrzések is egy diszkriminációs kérdés. Én azt remélem, hogy a tagállamok azok nem csak hivatkozásnak használják a szubszidiaritást, illetve a költségeket azért, hogy például az LGBT közösség jogait ne adják meg. Köszönöm. Félix, pour euh, aller dans le même... Köszönöm. Én is osztom a frusztrációját a kollégáknak, kollégának. A szöveg ugye nem tud befejeződni, tehát nem tud eljutni a, a céljához egyre messzebb vagyunk a diszkriminációmentesség elvétől Európában. Érdemes lenne felmérni a e, helyzetet. Én e, osztom azt is, amit Koreca Bilt asszony mondott. E, az európai értékek szempontjából ez egy fontos és sürgős kérdés. Az unió, unió imázsa is megkérdőjeleződik. Ulrika említett egy gondolatot, a megerősített együttműködésről, ami azt, amire azt mondta, hogy az nem jó ötlet. Én úgy tudom, hogy ezt, e, ezt erről lemondtak. Mégis egy, egy fellépési mód lehetett volna. Most már ugye nem erről van szó. E, nem tudom, hogy a parlament meg tudja mozdítani a tanácsot egy vitával, nem vagyok benne egyáltalán biztos fontos, hogy mindenképpen pontos információink legyenek a helyzetállásáról. Köszönöm. Kirkhope úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nyilván üdvözlöm én is ezt a témát. Teljesen egyértelmű, hogy az egyenlőség és a diszkrimináció mentesség minden itt említett területen megvalósuljon. Itt nem csak a szexuális orientációról van szó, hanem a fogyatékosságokról, a sokféle diszkrimináció létezik a társadalomban. És sokan úgy gondolják, beleértve az én frakciótársaimat is, hogy néha óvatosan kell eljárnunk a szociális eh, társadalompolitikai kérdésekben, mert alapvetően ezek a kérdések tagállami kompetenciába tartoznak. Eh, amikor egy jogszabályról beszélünk, és eh, egy tervezetet próbálunk megvalósítani, akkor azt azért meg kell érteni, hogy ez önmagában nem elég. Jogalkotóként kísértést érzünk arra, hogy azt gondoljuk, hogy egy jogszabály elfogadásakor már meg is tettük a dolgunkat, onnantól kezdve nincs felelősségünk, és meg magunkat. A dolog, az igazság azonban az, hogy itt egy hosszú távú folyamatról van szó, ugyanis maguk az előítéletek is hosszú idő alatt alakultak ki. Egy kérdést tennék csak fel most eh, ezen egy jogszabály anyagon kívül, illetve más esetleges korábbi terveken kívül milyen eredményeket sikerült elérni például oktatásnevelés kérdésében, eh, ez, eh, illetve milyen jogsértési eljárások lettek egyáltalán megfontolva ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy további párbeszédre van szükség, és az alapoknál kell ezt a helyzetet megfogni, tehát helyi szinten kell. E, köszönöm. 2008 óta ugye nem történt ez meg, e, mi pedig azt szeretnénk, hogyha valami történne, és aztán majd beszélhetünk a végrehajtásról, mondja az elnök, de a többi részben, amit mondott, egyetértek. Intvelt asszony. Köszönöm. itt valójában én már a harmadik ciklusban ülök ebben a parlamentben, és a harmadik ciklus, amikor ezt a jogszabályt próbáljuk keresztülverni, és nem tudom, mikor lesz vége valaki mikrofon nélkül beszélt érdemes lenne egy tisztességes vitát lefolytatni. Miért is akadt meg ez a dosszié immár évek óta? Nem technikai nehézségek vannak, nem technikai nehézségei vannak annak, hogy egyenlő, egyenlő jogokat adjunk a polgároknak, hanem a tagállamok ezt nem akarják. Mert ha tényleg akarnák az egyenlő elbánásmódot, akkor valójában már ma bevezethetnék, valójában még irányelv se kellene ehhez. Tehát itt a politikai akarat hiánya az igazi probléma. Vannak tagállamok, amelyek a szubszidaritásra hivatkoznak, valójában azt értik ez alatt, hogy szabadságot akarnak a diszkrimináció kérdésében, tehát szabadon akarnak diszkriminálni. Nyilván a pártok itt most azt mondják, hogy mindannyian a diszkriminációmentesség mellett vannak. Egész egyszerűen nem tisztességesek a tagállamok, nem igazán akarják ők az egyenlő bánásmódot. Amikor például a költségekről beszélnek, az akadálymentesítés költségeiről, ami az időseket, illetve Eh, a fogyatékkal élőket érinti. Itt van ez a nagy jelentés. Valójában kiszámoltuk például magának a diszkriminációnak a költségét, tehát az egyenlőtlenség költségét kiszámoltuk-e, és azt követően lehet majd vitatkozni. Ami pedig a fokozott együttműködést eh, illeti, a lett elnökség azt mondta, hogy a tagállamok ezt eh, nem akarták, aminek én örülök, mert az gyakorlatilag a szerződésekkel szembe menne, mert ebben az esetben az Európai Unió egyes polgárai jogosultak lennének egyenlő bánásmódra, mások pedig nem. Utolsó megjegyzések, oktatás és társadalombiztosítás két nehéz terület, mondják. Pont ezek, ez a két terület az, ahol nagyon sok probléma van az előítéletekkel, a diszkrimináció miatt, mindenfajta diszkrimináció is megfigyelhető, és van egy furcsa példa. Az írek ugye megszavazták a homoszexuálisok házasságát, és ezt követően azt mondták a az egyházi vezetők, hogy ez szörnyű, mert ugye az írek nagy része vallási iskolába járt, katolikus iskolába járt, és mégis így szavazott. Ehm, sokan pedig azt mondják, hogy az Európai Unió ránk erős, ránk kényszeríti a, az egyenlőséget. Nem az Európai Unió, valójában a szerződésekből fakad ez, amit mindenki aláírt. Én remélem, hogy végre őszinték lesznek a tagállamok és becsületesek, és ténylegesen tesznek is az egyenlőséget. Köszönöm, Szilvi. Malen következik. Köszönöm szépen, rövid leszek, mivel a legtöbb dolog már elhangzott. Én szerintem is nagyon érdekes lenne megnézni ezt a kérdőévet. Mi parlamenti képviselők is nagyon szívesen megnéznénk ezt, hogy valóban milyen akadályok merülnek itt föl. Nos, egyetértek azzal is, ami elhangzott, hogy a kérdés az az, hogy ma az Európai Unió mit tesz a Frontex-el, megbeszéljük a költségvetést, és megállapodunk egy költségvetésben is, megmentjük a menekülteket a csónakokon, vagy milyen választ adunk az európai polgároknak. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos kérdés, de itt is eh, az egyenlőség kérdésében is egyértelműen kell fogalmaznunk, ugyanúgy, mint a migránsok kérdésében, és jelen pillanatban viszont nem teszünk semmit. Eh, a többiek is elmondták, egyértelműen szükség van erre az irányelvre, az egyenlőség irányelvére, hiszen az iskolákban, a közéletben nagyon komoly problémák vannak, nagyon sok polgárt nem védenek az Európai Uniós szabályok, szükség van egy ilyenfajta szabályozásra és egyetértek azzal is, ami elhangzott, meg kell vizsgálnunk, hogy az egyenlőtlenség költségei mik lennének. Szerintem ezek is nagyon magas költségek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Helga Stevens következik végül. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagy örömmel hallottam, hogy a lett tanácsi elnökség az erős, a megerősített együttműködést továbbfejlesztette, és azt mondták, hogy most már viszont le kell zárni ezt a témát. Tehát ez nagyon szép elképzelés, de mikor zárjuk le ezt végre? Már nyolc éve beszélünk erről, és nagyon nagy szégyen az, hogy még mindig nincs egyhangúság, mindig nem alakítottuk ki a, még mindig nem alakítottuk ki az egyenlőség tekintetében, az egyenlő jogok tekintetében a közös nevezőt. Az Európai Unió polgárai egyenjogúak. Ez egy imperatívus, és ha ez nem így van, akkor szabályozzunk, hiszen alapvetően minden ember egyenlő Európának ez az alapelve, vagy talán nem. Ha mindenki erre a kérdésre azt válaszolja, hogy de igen, akkor gyorsan tegyünk is valamit, kedves kollégák, ezért engem is nagyon érdekelne a kérdői eredménye. Ezeket az eredményeket meg szeretném nézni. Meg szeretném nézni, meg szeretném nézni egyértelműen az, hogy milyen, melyik tagállam táncol ki a sorból. Ez nagyon fontos lenne konkrétan látni. Ami pedig a költségeket illeti sok tagállam elveszi a bátorságát, amikor egy ilyen irányelv tárgyalásáról van szó a költségek miatt konkrétan, de sokan elmondták azt is, hogy a diszkriminációnak is nagyon komoly költségei vannak. Bármilyen okból is történ ez a diszkrimináció. Ez az európai polgárok 10%-át érinti. Gondoljanak az ismerőseikre, a barátaikra, a rokonaikra. Itt még elképzelhető, hogy talán a lakosság egy negyedét is érinti ez közvetetten, akik nem mehetnek moziba, nem mehetnek étterembe, akik nem szállhatnak föl a vonatba, nem telefonálhatnak, nem sportolhatnak. Itt nagyon komoly gazdasági veszteségek is keletkeznek a diszkrimináció által, az egyenlőtlen bánásmód által. Valóban ösztönzöm önöket arra, hogy felmérjük együtt azt, hogy milyen költségekkel jár a diszkrimináció. Nagyon sok tanulmány született már, nagyon sokat beszéltünk erről, mikor lesz végre irányelv. Köszönöm szépen, hogy az elnök ez egy kiváló megjegyzés volt. Jó lenne, hogyha tovább folytathatnánk ezt az eszmecserét, de sajnos az időnk szűkös. Az elnökségi kollégák már megjelentek. A bizottságnak megadom a szót, de kérem, rövidre fogja a mondandóját. Elnézést, hogy ilyen nyomás alatt vagyunk. Kérem, mondják el mondandójukat. Köszönöm szépen, megígérem, hogy rövid leszek Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a bizottság a lehető legelkötelezettebben leteszi a fogsát, emellett a javaslat mellett továbbra is. Azt hiszem, hogy itt nagyon különböző jogalkotási elemeket kell egy képbe összerakni, és ez az a hiányzó láncszem, ami még teljesíteszi a képet, a 19-es cikk itt a mérvadó, a szerződés 19-es cikk az egyenlő elbánásmód kapcsán, és ezért Juncker elnök is az iránymutatásai közé felvette ezt a témakört, abszolút prioritásként kezeli a bizottság tehát ezt a kérdést, és megígérte, kötelezte magát Juncker elnök amellett, hogy valamennyi intézkedés foganatosítja a bizottság azoknak a tagállamoknak az ösztönzésére is, amelyek hezitálnak. Pontosan ezt tesszük most, bilaterális kapcsolatot felvettük politikai szinten, a bizottság és az érintett tagállami kormányok között, bilaterális kapcsolatunk van olyan tagállamokkal is, amelyeknek technikai jellegű aggodalmaik vannak, vagyis két szinten folynak ezek a folyamatok, politikai és technikai szinten is folytatjuk a tárgyalásokat, vagyis nagyon sok kétoldalú kapcsolatot ápolunk a tagállamokkal, hogy megoldjuk ezt a problémát, és a mindenkori elnökökkel, elnökségekkel is együtt működünk, ide tartoznak a lettek, és természetesen hogy előrelépés történjen. És azt hiszem, hogy a tavalyi decemberi EBSCO tanács ígéretes eredményekkel járt, a politikai elköteleződés terén egyértelmű volt, hogy a legtöbb tagállam ezt az irányelvet el akarja fogadni egyértelműen, és nagyon korlátos számú tagállamról beszélünk, amelyek nem kívánják ezt az irányelvet elfogadni, ővelük tárgyalunk most. Csak egy konkrét példát szeretnék megnevezni a szociális védelem és oktatás területén. A lett elnökséggel nagyon komoly munkát végeztünk a szociális védelem területén. Itt konkrét előrelépéseket is tettünk, de természetesen most még nem mondhatom el, hogy 28-an egyhangon támogatják ezeket az elképzeléseket, de ennek ellenére gyakorlati, konkrét előrelépések történtek. Azt hiszem, hogy ez a dosszié az egyetlen esélyünk, minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy előre vigyük ezt a dossziét, és a lett elnökséggel ez meg is történt, nagyon komoly előrelépés történt, a luxemburgiakkal folytatjuk ezt a munkát, továbbra is prioritásként kezeljük a bizottság részéről ezt a témát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Levér úrnak elnézést, hogy ilyen kevés az időm. Köszönöm szépen. Elnök úr, röviden válaszolnék a kérdésekre. Először is köszönöm ezeket az értékes hozzászólásokat és javaslatokat. Nagyon fontos az, hogy együttes erővel munkálkodjunk az egyhangúságon, a közös nevezők kialakításán és az irányelv előre lendítésén, hiszen a legtöbb tagállam elmondta, hogy szükség lenne lehető leggyorsabban egy ilyen irányelvre. Ami a kérdéseket illeti, továbbadjuk a luxemburgi utódainknak ezeket a kérdéseket, de röviden azért kitérnék én is rájuk. Az egyik kérdés az a korcsoportokkal kapcsolatos. Itt külön díjazást állapotunk, állapítunk meg. Itt például a biztosítási díjakkal kapcsolatos diszkrimináció problémája merült föl. Többen azt mondták, hogy ez a, ez a szöveg jelenleg túlságosan széles körülön és homályosan fogalmaz, de szeretnék még a szociális védelmi és oktatás kérdésére is kitérni nagyon fontos, hogy a hatályt úgy állapítsuk meg, hogy a lehető legvilágosabb legyen a tagállami kompetencia, a szociális védelmi rendszerek finanszírozása és az oktatási rendszerek finanszírozása és kialakítása területén. A bizottságot visszhangoznám, valóban nagyon hatékonyan dolgoztunk, és a delegációk is támogattak minket, az egységesítés, az egyhangoság irányába haladunk. Aztán röviden még a kérdőívre is kitérnék, illetve ennek az eredményeire. Egyetértek Lunacek asszonynal, valóban ezek a kérdések még függőben vannak, több kérdés is van, de szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét a következőre, és ez a, a, a luxemburgi elnökség témájául is szolgál majd szükség van eszmecserékre, a fogyatékkal élők kérdésében is a hozzáférés biztosítása és a megfelelő életszínvonal biztosítása ezeknél az embereknél nagyon fontos többször ö, láttuk azt, hogy hiányosságok mutatnak az egyes épületek hozzáférhetőségében, az infrastruktúrához való hozzáférhetőségben, illetve a különböző felszerelések használatánál is a fogyatékkal élőket éri. ezeket meg kell beszélnünk. Végül pedig mindenkinek szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy a bizottság javaslatról értekezhettünk, az irányelv javaslatról van szó, természetesen a az elnökség tudatában van annak, hogy mind az európai partnereink, mind a többi érintett fél azt várja, hogy végre eredmény szülessen. Nagyon hosszasan beszélünk erről, beszéltünk erről a tanácsban. A lett elnökség felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal, hogy a lehető legvilágosabb képet kapjunk a legfontosabb kérdésekben, és a luxemburgi elnökség átveszi a stafétabotot tőlünk ezekben a fontos kérdésekben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm, hogy ilyen szoros figyelemmel kísérik a fejleményeket. Köszönöm, Úrike. 30 másodperc. Megpróbálok 30 másodpercben beszélni, összefoglalni mondandómat. Nos, mely tagállamok hezitálnak, ez volt az egyik kérdés. Nos, a támogató tagállamok sokan vannak, és azt hiszem, hogy ezeknek a tagállamoknak a feladata, hogy a többieket meggyőzzék. Több tagállam ö, tulajdonképpen óckodik ettől, noha a legtöbb elemet az irányelvből már alkalmazzák ezek a tagállamok is. Nagyon fontos tehát, hogy Európai Unió szinten valóban meglegyen tehát a közös nevező, és ami pedig a költségeket illeti, a fogyatékossággal, a hozzáférhetőséggel kapcsolatos témákat valóban meg kell beszélnünk, és Steven úr is nagyon világosan elmondta, hogy itt ez nem vitatárgya, egyszerűen az egyenjogúság nem képezi vitatárgyát, és a hozzáférhetőség biztosítása sem. A fogyatékkal élők és a diszkrimináció elkerülése egy emberi jog, tehát a fogyatékkal élők jogai is emberi jogok, és hogyha a gazdasághoz nem férnek hozzá, a gazdasági szektorhoz nem férnek hozzá ezek az emberek, ez is, ez egy pénzben mérhető veszteség. Nem szeretek erről beszélni, de ez is tény. Ezzel kapcsolatban volt egy kisebb tanulmány, az a kapcsolatban, hogy milyen kihatásai vannak akkor, hogyha KKV-kban nem alkalmazzák ezeket az intézkedéseket, de szerintem a fordi, fordítva kell ezt megvizsgálni illetve azt vizsgálták meg, hogy mi történik akkor, ha alkalmazzák ezt az irányelvet, milyen költségekkel jár ez, de azt kellene megvizsgálni, hogy mi történik akkor, ha nem implementálják illetve a oktatási képzési előrelépések, fejlemények is felmerültek. Természetesen nagyon fontos, hogy az emberek hozzáállását, gondolkodását megváltoztassuk, de a szexuális orientáció kapcsán ugye ennek kapcsán meg kell említeni, hogy van egy homofóbia úti terve, roadmapja a parlamentnek, ez is pontosan ugyanerről szól. Végül pedig eh, ugye a lobbizás kérdése, a tagállamok, a bizottság, és jó magam is dolgozunk, ezen a kérdésen nagyon fontos, hogy előre lépjünk, és eh, Juncker és Timmermans urak is a legtetején remélhetőleg ők is tárgyalnak az adott hezitáló, húzódozott tagállamokkal, és meg tudják győzni ezeket a tagállamokat, hogy tető alá kell hoznunk végre ezt az irányelvet. Köszönöm szépen ezt a nagyon tartalmas vitát, és köszönöm szépen az elnökségnek, a bizottságnak és a bizottság tagjainak, mármint a szakbizottság tagjainak ezt az érdekes vitát. Az én feladatom izgalmas is, és nagyon veszélyes is. A kérdés, hogy van-e most időnk a három oldalú egyeztetésre vonatkozó jelentés megtárgyalására. Cecília, Katerina, ez az önök témája, ezzel megvárakoztatnánk a minisztert, 30 másodpercet tudok adni. Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden ami a kutatók és diákokra vonatkozó irányelvet illeti, már három trialógus volt, még mindig vannak nyitott kérdések, elsősorban az alapvető politikai ügyek, amelyekre választ kell találnunk. Aztán bebocsátási számokról beszélünk, és eltér a vélemény, ami a munkaerőpiaci vizsgálatokat illeti, erre majd később vissza kell térni, ami pedig az EU-n belüli mobilitást illeti. A bizottság és az Európai Parlament szeretné, hogyha ez hangsúlyt kapna, hat hónap a javaslat, ezt a tanács nem támogatja, de szeretnénk áthidalni a szakadékokat, ami a, a családtagokat illeti. Nagyon fontos ez az irányelv, és szeretnénk a tárgyalási csapat jó munkáját folytatni ebben a házban, és köszönjük a lett elnökségnek, hogy próbálkoztak, bár sokra nem jutottak, és szeretnénk a jó munka hangulatot fenntartani. Üdvözöljük a luxemburgi elnökséget, és nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy talán az ő elnökségük alatt sikerül ezt megoldani. Köszönöm, Cecília, és köszönöm, hogy ilyen röviden szóltál. Tudom, hogy a bizottság is szeretne a hallgatókról és a kutatókról beszélni. Tudom, hogy ez nagyon érdekes ez mindenki számára, de én meg szeretném tartani az az időtervünket. Katerina, egy percet tudok adni a következő trialógus beszámolóra, ami a büntetőeljárásban a gyermekek védelmét illeti, tehát egy percben kérem ezt a beszámolót, Katerina. Köszönöm szépen, elnök úr! Tényleg megpróbálom rövidre fogni. Május 20-án Strasbourgban volt a harmadik háromoldalú egyeztetés ezzel az irányelvel kapcsolatosan, már ami a gyerekekre vonatkozó eljárásjogi biztosítékokat illeti a büntető eljárásban. Különböző cikkekben sikerült megállapodni a lett elnökség erőfeszítései nyomán, és a bizottságnak is szeretném a rugalmasságát megköszönni. Ami ezeket a cikkeket illeti, szeretnék a harmadik cikkről szólni néhány szót. A tanács elfogadta a parlament álláspontját, vagyis hogyha kétség merül fel azzal kapcsolatosan, hogy valaki kiskorú-e vagy sem, akkor ezt vélelmezni kell a gyermek védelmében. 13. cikk az időszerű tárgyalások, vagy kellő időben lefolytatott tárgyalások a kiskorúak esetében a vallást tiszteletben kell tartani, nem csak letartóztatás során, hanem az irányelv minden vonatkozásában. Én nagyon elégedett vagyok. A büntetőeljárásban megállapították, hogy mindig eh, a kiskorúnak jelen kell lennie, és eh, lehetőséget kell adni arra, hogy ő is megszólaljon a tárgyaláson. Aztán vannak itt olyan biztosítékok, amelyeket eredetileg a bizottsági javaslat is tartalmazott, és hogy a kiskorú felnőtt kép, kíséretében jelenhet meg, vannak itt különböző biztosítékok, itt az vélemények jobban megoszlanak. De meggyőződésem, hogy a következő trialógus tárgyaláson a luxemburgi elnökség alatt már sikerül majd egy jó kompromisszumot kialakítani, és erről önöket is tájékoztatni fogom. Köszönöm szépen Katarina, és köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen gyorsan végig tudtuk zongorázni ezt a napi rendet, még mielőtt a 16. napi, rendre, napi rendi pontra térnénk. A lett eh, elnökség következtetései bel- és igazságügyi ügyekben. Készesz eh, elnökséget, eh, miniszter miniszter urat üdvözlöm a lett elnökség képviseletében, tehát önöket, miniszter urak üdvözlöm. Tudom, hogy ez az utolsó két nap nagyon eseménydús volt, de minden esetre az elnökség következtetései a teljes hat hónapra vonatkoznak. Mivel szorít minket az idő, lehet, hogy egy kicsit megnyilválom a saját bevezetőmet, és arra kérem önöket, hogy azonnal mondják el a beszámolójukat. Először Kozlovskis miniszternek adom meg a szót 10 percben. Mivel következtetésekről van most szó, szeretném megköszönni önöknek a jó együttműködést a parlamenttel, jó magammal az elmúlt hat hónapban ezt nagyra értékeljük, bizonyára a kollégáknak lesznek majd kérdései, de én szeretném előjáróban megköszönni az együttműködés Kozlovszkis miniszter úr, öné a szó 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a parlament képviselőit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és beszámolhatok a lett elnökség által elért eredményekről, már ami az elmúlt fél évet illeti elsősorban a belügyi területről szeretnék beszámolni. A parlamenttel való együttműködés a lett elnökség munkájának nagyon fontos szempontja volt, hiszen ez szolgálja az EU állampolgárainak legjobb érdekét. Az elnökség összefoglalóját tekintve. Két fő részre szeretnénk ezt bosztani, a belső biztonság és a migráció ügyére Ezeken a témákon belül a feladatainkat elsősorban a külső események határozták meg. Megrázó események történtek január elején Franciaországban, és ezek nyomán Európa egészében megnőtt a biztonsággal kapcsolatos félelem, vagy az aggályok és a köz, földközi tengeri események, és rámutattak, hogy milyen fontos az emberi életeket védeni, és egy olyan rendszert kidolgozni, amely hatékonyan és átfogóan segít hozzá, hogy a bevándorlás területén a jövő kihívásait kezelni tudjuk. Egyetértünk, hogy az EU válasza ezekre a kihívásokra egységes kell, hogy legyen. Továbbra is az a célunk, hogy védelmet biztosítsunk állampolgárainknak, értékeinket és elveinket védeni tudjuk, illetve a szabadságjogainkat, tiszteletben tartva az emberi jogokat és az alap szabadságjogokat. Egy nyílt párbeszédben bizonyára hozzá tudunk járulni, hogy Európában kiteljesedjen a biztonsága jogérvényesülés térsége és a szabadság térsége biztosítva ezzel a biztonságot az európai állampolgárok számára, hölgyeim és uraim, ahogyan már januárban jeleztem, úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb kihívás előttünk a stabil és előrejelezhető politikák kialakítása a belügyi területen. Ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy megfelelő kapacitásunk legyen a kihívások és fejlemények kezelésére. Én most szeretnék a jelenlegi kihívásokról beszélni a migráció területén. Tavaly év végén és idén év elején sok kihívással találkoztunk az úgynevezett szellemhajók jelenségével, ami meglepett minket, váratlanul ért minket. Maga az a körülmény, hogy az csempészek mohósága ilyen mértéket öltött, már ez is olyasmi volt, amire nem számítottunk. Elnökségi hatáskörünkben azonnal reagáltunk. Április 20-án a főképviselővel közösen összehívtunk egy rendkívüli bel- és igazságügyi tanácsülést. A rövidtávú intézkedésekről megállapodás született. Ezeknek a célja, hogy életeket tudjunk megmenteni, és egy és a külügyi szolgálattal együtt egy úti tervet készítettünk, amely tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyeket június végéig meg kell hozni külön figyelmet fordítottunk az életek mentését célzó intézkedésekre, megerősítve a Frontex kapacitásait, és forrásokat teremtve a közé, földközi tengeri beavatkozásokra, ezeket a forrásokat megtripláztuk. Az is nagyon lényeges, hogy az okokat megértsük, és ezekkel szemben fellépjünk, hogy megértsük, hogy miért indulnak ilyen életveszélyes utakra a menekültek bevándorló kapacitás erősítése van szükség, ezért a bizottság május közepén új migrációs programot mutatott be, rövid, középtávú és hosszú távú feladatokat felsorolva. A cél az új átfogó európai migrációs politika megalkotása. Az elnökség vitát kezdeményezett a migrációs programmal kapcsolatosan, és általánosságban szólva azt mondhatjuk, hogy a tanács támogatja a programot, illetve a programot alkotó intézkedéseket. Ezek eh, négy pillér mentén épülnek fel. Először is eh, az illegális bevándorlási folyamatok meggátolása, megerősítve másodiként a külső határok védelmét, harmadszor a, be, a menekültügyi politikát kell megerősíteni, negyedszer pedig új legális bevándorlási politikát kialakítani. A gyakorlati végrehajtást is javítani kell, biztosítandó, hogy az EU ez irányú szakpolitikája kiegyensúlyozott legyen és átfogó, maximalizálva a legális bevándorlás előnyeit, és menedéket biztosítva azoknak, akik erre valóban rászorulnak, ugyanakkor felépve az illegális bevándorlással szemben nem titok, hogy megoszlanak a nézetek az Európai Bizottság által kidolgozott intézkedések tekintetében, hogy az Európában és harmadik országokban élő emberekkel kapcsolatosan milyen intézkedéseket kell hozni. Tegnap a miniszterek ülésén körülbelül 6 órás vitát tartottunk erről az ügyről. A június végi csúcs találkozó nagyon fontos szerepet kap majd ebben, hiszen támogatni kell azokat az országokat, amelyek a legjelentősebb bevándorlási nyomás alatt vannak. Több részletben már sikerült kialakítani azt a mechanizmust, amelynek a célja a méltányosság elérése. Folytatni fogjuk ezeket az egyeztetéseket. A cél a kompromisszum kialakítása. Egyértelmű, hogy egységes, egyetemes eszközt nem tudunk kialakítani, de átfogó megközelítése van szükség. A Libe Bizottság kezdeményezése az Európai Parlamenti jelentés kidolgozására nagyon lényeges szerepet kap ebben a folyamatban. A jogszerű bevándorlás lehetősége nagyon jó eszköz a migrációs folyamatok kezelésére. Ezért egyeztetni kell az Európai Parlament és a Tanács között az álláspontokat, már ami a hallgatók és kutatókra vonatkozó jogszabályt illeti. Előre sikerült lépni ezen a területen, de azért még sok nyitott kérdés van. Ezekről intenzív vitát kell folytatni a kompromisszumok megtalálása érdekében. A konstruktív párbeszéd arra is lehetőséget ad, hogy év végéig majd megoldást találjunk és megállapodásra jussunk. Intenzív munka folytatódik majd a vízum kódexre vonatkozólag is. Az elmúlt fél évben nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy a tanácssal megállapodásra jussunk, és a parlamenttel párbeszédet kezdjünk ezen javaslatok tekintetében. A cél, hogy megállapodásra jussunk a Dublini rendelettel és ennek módosításaival kapcsolatosan, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabb csoportok védelmével foglalkoztunk, elsősorban a kiskorúak védelmével, annak érdekében, hogy többet tudjunk arról, hogy miért nem tartják tiszteletben a vízumok lejárati idejét, tényfeltáró munkába kezdtünk. Az is nagyon lényeges volt, hogy megértsük, hogy a vízumszabályokat miért sérték meg az emberek. A 28 tagállam részt vett ebben a tevékenységben, 55 repülő térről gyűjtöttünk információkat, nem tartóztattak le senkit az eljárás során, még ha lejárt is a vízumuk. 821 jelentést gyűjtöttünk be, 1300 emberrel kapcsolatosan. Az év elején egy sikeres kísérleti projektet indítottunk el az intelligens határőrizettel kapcsolatosan, a tanács folytatja munkáját az intelligens határőrizeti csomagra vonatkozólag. Ez lesz az alapja az Európai Bizottság munkájának, amelynek eredményeképpen a bizottság új javaslatot tesz erre a csomagra, és folytatni fogjuk ezzel a projekttel kapcsolatosan a munkát annak érdekében, hogy ki tudjuk használni az új technológia jelentette lehetőségeket. Persze mindvégig szem előtt tartva az alapvető jogokat. Hölgyeim és uraim, mint már említettem korábban is, a migráció nem az egyetlen kihívás volt, amelyel szembe kellett nézni elnökségünk alatt Franciaország, Belgiumban és eh, Dániában történt események a terrorizmus veszélyre is rá fordították a figyelmet. A január 29-i rigai informális bel- és igazságügyi tanács során a terrorizmus elleni harc jelentette kihívásokat egyeztették a miniszterek. Elégedett voltam olyan tekintetben, hogy a miniszteri találkozó közös nyilatkozatokat eredményezett. Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a terrorizmus elleni harc tekintetében február 12-én az informális EU csúcson következtetéseket tudjunk elfogadni. A cél egyrészt a biztonság garantálása, másrészt az alapvető jogok védelme. Az Európai Tanács ezt a feladatot tűzte elénk, vagyis hogy a biztonságot és az alapvető emberi jogok érvényesülését egyszerre tudjuk garantálni. Ami nagyon jó alapja a további munkának, illetve a terrorizmus elleni harc folytatásának. Négy prioritást jelentő területet jelöltünk ki, ezekre fordítottunk elsősorban figyelmet az elmúlt hat hónapban hogy hatékonyabban használjuk ki a Schengeni keretek adta lehetőségeket, hogy megerősítsük és modernizáljuk a külső határok védelmét, azután, hogy az internetes tartalmakat tudjuk ellenőrizni szélsőséges tevékenységgel és terrorizmussal kapcsolatosan az illegális fegyverkereskedelem is prioritás, illetve hogy megoldást találjunk a lőfegyverek eh, forgalmára nézve. Operatív együttműködést kell elősegíteni az Európol és az Eurojust között, Azután nagyon fontos irányvonal volt a rendelkezésünkre álló eszközök hatékonyabb felhasználása. Július 1-től kezdődően a megállapodásunk alapján egy új csapat jön létre az Európolon belül, amelynek a feladata, hogy az internetes tartalmakkal kapcsolatosan jelentéseket készítsen. A cél, hogy hatékonyabban használjuk fel a meglévő erőforrásokat az Europol keretein belül. Egy terrorizmus elleni csoportot, illetve központot hozzunk létre az Europolon belül. El kell ismernem, hogy a külföldi harcosok jelensége továbbra is olyan kihívás, amely a belső biztonságunk szempontjából a legnagyobb fenyegetést jelenti. Ennek eh, a kezelésére még eh, nincsen végleges megoldásunk. A jogszabályainkat eh, javítani kell, különösen olyan esetekben, ahol másképp nem lehet célt elérni. Az egyik olyan terület, ahol ilyen változásokra van szükség, az illegális lőfegyverkereskedelem visszaszorítása és a fegyverek semlegesítése. A tanács arra sürget, hogy szabályjavaslat szülessen ezzel kapcsolatosan a lehető legrövidebb határidőn belül. A tanács nagyon pozitívan gondolkodik a parlament tevékenységéről, már ami azt illeti, hogy milyen előrelépést tudunk elérni a az utas adatok feldolgozása tekintetében, illetve hogy ezen adatok feldolgozására egy mechanizmust építsünk ki. A tanács továbbra is úgy gondolkodik, hogy ez alapvető fontosságú eszköz a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban. Hathatós mechanizmusra van szükség, amely tiszteletben tartja az adatvédelmi előírásokat. Én nagyon derülátó vagyok a nyílt párbeszéd sikerével kapcsolatosan. Meggyőződésem, hogy sikerül majd kompromisszumot kialakítani. Meggyőződésem, hogy a két jogszabály alkotó még évvége előtt kompromisszumra jut. Mint már említettem, januárban, illetve januárban említettem, minden előnyt fel kell használnunk, amelyet az ilyen adatfeldolgozás tartogat, a fenyegetettségek elleni fellépése, de a terrorizmus nem az egyetlen fenyegetettség az Európai Unióban. Nagyon intenzív munkát végeztünk az elmúlt hónap során, közösen az EU, illetve az EU belső biztonsági stratégiájával kapcsolatosan. A legutóbbi ülésen a miniszterek megállapodásra jutottak a következő öt évre vonatkozó stratégia prioritásai tekintetében, valamint a végrehajtási és nyomonkövetési mechanizmus kialakítása tekintetében. A legfőbb kihívás a végrehajtás, tehát hogy a gyakorlatba átültessük ezeket az elveket. Ehhez a megfelelő dokumentumokat, végrehajtási dokumentumokat kell kidolgozni. Az elnökségünk során nagyon sok figyelmet fordítottunk arra, hogy a CEPOL és az Európol rendeletre vonatkozólag megállapodást tudjunk kialakítani. Ami a CEPOL-t illeti, az Európai Parlamenttel való jó együttműködésnek köszönhetően, különösen Gál asszony a jelentéstevő munkáját szeretném éltatni, sikerült előrelépést elérni. Meggyőződésünk, hogy nem sokára sikerül majd konstruktív megalapodást tető alá hozni. Az Európol rendelet tekintetében vannak megnyitott kérdések, de meggyőződésem, hogy a jelentéstevővel, Diaz Demera úrral való együttműködésben jól megalapoztuk a megállapodást, amely remélhetőleg majd a következő fél évben megszületik. Most a külső dimenzióra szeretnék rátérni. A külső dimenzió is hatása van belső biztonságunkra. A migrációs áramlatok és a belső politika és a belső biztonság külső események által meghatározott részt. Önök is tudják, hogy a prioritásunk közö, prioritásaink szere, között szerepelt a keleti partnerségi országokkal való együttműködés. Januárban volt egy erre vonatkozó csúcs találkozó is. Rendészeti együttműködésről tárgyaltunk, illetve a bírák és ügyészek függetlenségéről korrupció ellenes küzdelem kontextusában. Az elnökségünk során Fehér Oroszországgal próbáltuk megerősíteni az együttműködést a bevándorlás tekintetében. Nagy örömmel nyugtázzuk, hogy az Európai Parlament 2014. februári ajánlását teljesíteni sikerült. A hivatalos aláírás technikai okok miatt utolsó pillanatban halasztani kellett. A mobilitási partnerségi közös megállapodást sikerült tető alá hozni. közös erőfeszítéssel szinte minden területen sikerült előrelépni. Szeretnék köszönetet mondani bizalmukért és, a, és az építő együttműködésért. Szoros együttműködéssel sikerült elérni közös céljainkat, megerősítve Európát és az emberi jogok érvényesülését. Köszönöm szépen. Most pedig eh, az igazságügyminiszter úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm eh, Tisztelt képviselők, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel vagyok most itt, hogy beszámoljak a letelnökség által elért előrelépésekről, eredményekről az igazságszolgáltatás területén, és lettül folytatom a beszédet. Köszönöm. A letelnökség egyik első feladata az volt, hogy a trió elnökségi program céljait megvalósítsa, és folytassa a tanácsban a munkát, amit a korábbi elnökség elkezdett. Ennek érdekében mi mindent megtettünk, a lehető legjobb eredményekre törekedtünk, mielőtt átadjuk az elnökséget Luxemburgnak. Két hét múlva július 1-én. Az elnökség elején tájékoztattam önöket a lett prioritásokról az igazságszolgáltatás területén. Ezek a prioritások a LIBE kompetenciájába tartoznak. A személyes adatvédelem volt az első prioritás, az EU pénzügyi érdekeinek védelme a második prioritás, és a harmadik prioritás pedig a gyanúsítottak és vádlottak jogainak erősítése a eljárásokban, illetve az igazságszolgáltatása növekedés szolgálatában című, illetve nevű koncepció kialakítása, kidolgozása. Az adatvédelem fontos szerepet játszik. Nagyon fontos kérdés az EU e, politikájában. Mi is e, első számú prioritásnak neveztük meg, és e, mindent megtettünk annak érdekében, hogy adatvédelem területén eredményeket érjünk el. Sikerült is eredményeket elérni, mert három évnyi tárgyalás után született egy megegyezés, az adatvédelmi reform hatékony előrevitele érdekében az általános adatvédelmi rendelettel kezdtük. A hat hónap során jó eredményeket értünk el. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom önöket, hogy június 15-én az igazságügyi tanácsban sikerült általános megállapodásra jutni a rendelet szövegéről. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy az Európai Parlamenttel elkezdjük a háromoldalú megbeszéléseket, illetve ez lökést ad majd az irányelvvel kapcsolatos munkának is. Az Európai Parlamentnek köszönöm a lehetőséget, mert késznek mutatkoztak már június 24-én elkezdeni a trilógust. Az adatvédelmi rendelet elfogadása a tanácson belül egy olyan esemény, amire büszkék vagyunk, és így elégedettséggel fejezhetjük be az elnöki periódust. Ami az EU pénzügyi érdekeinek védelmét illeti, a lett elnökség prioritása az volt, hogy szülessen egy rendelet az Európai Ügyészi Hivatalról. Az előző elnökségek munkájára építettünk, és alapelvekben sikerült megállapodni. Ezeket az alapelveket a rendelet első 16 cikke fogja tartalmazni. Az elnökség elején intenzív megbeszélést folytattunk a korábban függőbe maradt kérdésekről. A márciusi igazságügyi és belügyminiszteri tanácson megállapodtunk abban, hogy mi legyen a feladata szerkezete, eljárása, eljárási rendje az Európai Ügyészi Hivatalnak. Noha ezek a kérdések rendkívül bonyolultak, jelentős eredményeket értünk el. Ugyanakkor még sok tennivalónk van. Az Európai Ügyészi Hivatal felállítása a luxemburgi elnökségnek is az egyik legnehezebb feladata lesz. Tovább taglalva a pénzügyi érdekek védelmének kérdéskörét, a csalás elleni fellépés, illetve büntető jogi ötödik irányelv az, amiről még beszélnék. Egy sor kérdésben nem sikerült kompromisszumot elérni, különös tekintettel a héja csalás felvételében az irányelv, az irányelv nem, nem sikerült felvenni. A szakértőink dolgoztak az Eurojust rendeleten is. Ennek célja az Eurojust hatékonyságának javítása, egy új irányítási rendszer létrehozásával, az operatív, a műveleti hatékonyság szeretnénk javítani, és a nemzeti képviselők státuszát rendezni. A lett elnökség általános megállapodásra törekedett a márciusi tanácsi ülésen, és ezt sikerült is elérni. Fontos kérdés volt, a gyanúsítottak jogainak megerősítése büntetőeljárásokban. Az első jogszabály az eljárási csomagban a jogi, jogsegélyre vonatkozó jogszabály volt, amely a gyanúsítottak jogai vonatkozásában minimális standardokat határozott meg büntető eljárásokban. milyen jogi segítség jár nekik. A szakértői tárgyalások folytatódtak, ebben a dossziéban március 30-án megállapodtunk, megint csak a március végi tanácsülésen. Ami a másik két jogi dossziét illeti, a gyermekek büntetőeljárásokban élvezett jogai, illetve az ártatlanság vélelme kérdésében párbeszédet kezdtünk a parlamenttel, és megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a két jogszabály megszülethessen. Nem szabad késleltetnünk ezeknek az anyagoknak, jogszabályoknak az elfogadását, különös tekintettel, ami a gyermekek által élvezett eljárási biztosítékokat illeti, mert a gyermekek az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoport. A végezetül szeretném megköszönni csapatomnak a munkáját, nagy energiával látták el feladataikat, nagy szaktudása is és ennek a szakbizottságnak a munkáját, segítségét is megköszönöm. Bíztak bennünk, és nagy öröm volt önökkel együttműködni az elmúlt hat hónapban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megnyitom az eszmecserét. Először aztán a koordinátorokkal kezdeném, hogyha felkívánnak szólalni. Birgit, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az, amit Kozlowski úr mondott el, a bevándorlás, a migráció területén. Valamennyi aspektus figyelembe kell vennünk. De jelen pillanatban a közéletben, illetve a nyilvánosságra hozott eszmecserékben azt látom, hogy a szűrésre, a bűnözők kiszűrésre és az ellenük való harcra központ, összpontosít mindenki, illetve a táborok létrehozására. Vagyis jelen pillanatban az Európai Unió azt a képet közvetíti, hogy nem akarjuk a bevándorlókat. És ezt megtámogatja az a fejlemény is, hogy a tanács nem volt képes döntésre jutni a relokáció és az eloszlási kulcs tekintetében. Nem tudom, hogy meg tudja-e válaszolni a következő kérdésemet. Mely tagállamok voltak azok, amelyek egyértelműen támogatták a relokáció elképzelést? Vagy legalábbis meg tudja mondani nekünk azt, hogy hány tagállam támogatja ezt az elképzelést, vagy pedig minden tagállammal van egy ilyen probléma? Ami a legális migrációt illeti, valóban egyetértek azzal, hogy erre szükségünk van hosszú távon valamennyi tagállamnak. Végső szüksége lesz erre. Németországban több mint 300 ezer bevándorlóra lesz szükségünk a következő években különböző munkaterületeken, de jelen pillanatban nincs Európai Uniós szabályozás a kék kártyán kívül ezen a területen, pedig számos képzettségi szakmai területen erre szükség lesz. Nem tudom, hogy hogyan lehetne rávenni a tagállamokat nagy számban, hogy együttműködjenek a gazdasági szektorral e tekintetben. Ami pedig az adatvédelmi kérdéseket illeti, az a kérdésem az igazságügyi miniszter felé, hogy jelen pillanatban garantálni tudja azt, hogy októberben valóban, legkésőbb októberben lesz egy irányelvünk, mivel számunkra az adatvédelmi csomag itt a parlamentben rendkívül fontos, ezt szeretném tehát tudni. Ami pedig a garanciákat, a safeguardokat illeti a büntetőjog területén, egyetértek azzal, hogy nagyon komoly munka folyt e tekintetben, és az következő elnökség átveszi a stapétapotot önöktől, és le tudjuk zárni az ártatlanság vélemény és az épp területeken folyó dossziékat. Köszönöm szépen. Öm, nem igazán szeretném feltenni a kérdésemet, mert ez most egy kicsit nem a témába vág, de inkább ahhoz köz, kapcsolódnék, amit az előttem szóló mondott. A belügyi tanács kérdése, és az, hogy nem sikerült megegyezésre jutni. Ugye itt elhangzott az, hogy mely tagállamokról van itt szó, ugye nincs egyezmény, az egyértelmű, és Apollos biztos úr is nagyon semlegesen fogalmazott. Az a kérdésem, hogy ennek alapján milyen perspektívákkal számolhatunk az önök elnöksége végéig, június-júliusig lesz addig közös nevező? ugye itt már az elnökségük végéhez közelednek, Olaszországnak és Görögországnak milyen ö, perspektíváik lehetnek, hogyha nincs ilyen fajta megegyezés, hiszen úgy tűnik, hogy nincs szolidaritás ebben a helyzetben, és Szipő asszony egyéb jogos megjegyzéseket is. Tehát nem tudom, hogy önnek mi a véleménye tehát. És ami pedig a cepát illeti. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok az elnökségnek ehhez a munkához. Azt hiszem, hogy valóban nagyon komoly munka folyt, és tudom azt is, hogy számos területen, nem csak ezen a területen, konkrét eredményeket is elértek az elnökségi ciklus alatt. De van egy konkrét kérdésem is, ha megengedik. Először is ugye az a helyzet, hogy jelenleg a tagállamok úgy tűnik, hogy egymással folytatnak harcolt a vízum kérdésekben. Ugye a relokáció és az áthelyezés kapcsán nincs közös nevező. Az a kérdés, hogy az elnökség véleménye szerint a bizottság megközelítése, ami szerint itt legyen egy kötelező jellegű rendszer, ez megvalósítható-e, és ha igen, akkor mennyire megvalósítható, és milyen időkeretben megvalósítható ez. Ez nagyon aggaszt engem jelen pillanatban. Aztán a második dolog. Az elnökség az intelligens határ csomagot bevezetni tervezi-e, hiszen ez a csomag nagyon fontos elemét képezi az Európai Uniós vízum javaslati anyagnak, különösen, ha végig gondoljuk, hogy eredetileg milyen hatályú javaslatokat tettünk, és most eh, milyennek az egésznek a köre, nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről, ez már elhangzott korábban is, tehát a legális, a gazdasági jellegű migráció és menedék kérés, természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket együttérzéssel kell kezelnünk, de ezek nagyon különböző területek. A, a tanácsnak mi a véleménye a tekintetben, hogy talán arra kellene összönözni a tagállamokat, hogy szélesebb körül, szélesebb spektrumú adminisztratív eszközöket kell bevetni ezek, ezeken a nagyon különböző területeken. Köszönöm az elnökségnek a támogató munkát, köszönöm ne, magam részére is a támogató munkát, hiszen én voltam az előadója ennek a migrációs folyamati témának, ami természetesen még folyamatban van, de köszönöm már most az elnökség segítségét. Ezen kívül az Európol továbbfejlesztése, a terrorizmus ellenes osztály ö, kialakítása tekintetében is kérdezem az elnökséget, önök mit gondolnak erről, különösen az Európai Unió és a tagállami kompetenciák érzékeny viszonyára gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm az Aldi, Group, az Aldi csoport részéről Cecilia. Köszönöm szépen. Kedves miniszterek, azt hiszem, hogy helyén való, hogy gratuláljak az első lett elnökségi ciklushoz, ami nem sokára véget ér. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon kemény munkával töltött hónapok ezek, az elnökség elején a terrorcselekmények is kiváltották ezt a kemény munkát, nagyon jól megfeleltek a feladatnak, és köszönöm ezt a mai prezentációt is. Nekem is vannak kérdéseim. Szorosan együttműködtem önökkel a diákok és a kutatókkal kapcsolatos dosszién, és örömmel konstatálom, hogy most már elkezdődhettek a tárgyalásaink. Három trialógust is lebonyolítottunk, de nagyon sajnálatosnak tartom az, hogy lényegi politikai előrelépés nem sikerült elérni ebben a dossziéban. Számos függőben maradt kérdésünk van, amelyet meg kell oldani rövid távon, de köszönöm, hogy megpróbálkoztak előrelépni, az utóbbi hónapokban, és remélem, hogy lesz elegendő bátorságuk ahhoz is, hogy a tagállamoknak elmondják, hogy egyértelműen előre kell lépnünk, hogyha versenyképesek akarunk lenni, és a legjobb agyakat szeretnénk ugye bevonzani, diákokat és kutatókat. Nagyon nagy szükség van rájuk ezen a kontinensen. Remélem, hogyha valamennyien komolyan vesszük ezt, akkor ezt komolyan veszük ezt a kérdést, akkor egyetemen előre lépünk. Ez tehát az örökség, ez az az üzenet, amit tovább kell adni a luxemburgiaknak. Ami a földközi tengeri térségben uralkodó tragikus eseményeket illeti, nos ezzel kapcsolatban a bizottság egy nagyon ambiciózus programot állított össze konkrét intézkedésekkel, Áprilisban volt egy határozatunk az a kapcsolatban, hogy politikailag milyen irányba kívánunk haladni. Két intézmény mélységesen meg van győződve arról, hogy mi itt a teendő, a felelősség megosztás, a kulcs szó, a teher megosztásról, a felelősség megosztására kell átérnünk, hiszen itt nem terhekről van szó, hanem emberekről. És hogyha ebben a szellemben tudnánk tovább haladni, az nagyon jó lenne. Nagyon sokat elértünk, de még előre kell lépnünk az egyes tagállamokban most. Az eredeti tagállami reakció nem volt pozitív, hogy finoman fogalmazzak, ennek az ellentetje az igaz. Ma is annak vagyunk tanúi, hogy a bilaterális konfliktusok amelyeket az egyes tagállamok tovább tüzelnek, tovább rontják a, helyzetek a helyzetet a határvidékeken. Remélem, hogy az elnökség felmaradó kevéske idejében kihasználják a lehetőséget, hogy tárgyaljanak, és a helyes irányba mozdítsák el ezeket a dolgokat, hogy végül konkrét intézkedéseket elfogadhassunk, és ne csak beszéljünk ezekről a témákról. Nagyon sok ötórai teás vasárnapi ebéd beszélgetés van, de aztán hétfő reggel nem történik semmi. És szeretnék visszatérni arra, amit Birgit mondott el. Kik ezek a tagállamok? Mutassunk rájuk újjal, hogy a lobby tevékenységünket ezzel kapcsolatban is odairányíthassuk. Ami pedig a Dublini rendeletet illeti, ez egy nagyon egyértelmű ügy, van egy bírósági határozat, a, nem, a kísérővel nem rendelkező kiskorúak ügyében, és ez egy cikknek az egyik részére vonatkozik, és most ugye ez túldimenzionálja több tagállam, több interpretáció is cirkulál, de azt hiszem, hogy ebben a parlamentben remélem, hogy támogatják azt az elképzelésemet, hogy itt nem lehet módosítókat benyújtani, remélem, hogy önök is továbbítják ezt az üzenetet a többiek felé. Ön pedig az adatvédelmet illeti, most hétfőn újabb fejleményeket látunk, de az egész csomagot előre kell vinni, és semmilyen olyan rendelkezést nem fogunk támogatni, ami alacsonyabbra helyezi a létszet, mint ami a 95-ös irányelven szerepel. Ön hogy látja az irányelvet? Nagyon fontos ennek az elfogadása. És végül van még egy utolsó kérdésem, az alapvető jogok helyzete, különösen Magyarországon. Múlt héten a parlament elfogadott egy teljesen világos állásfoglalást, itt a tanács nem reagált. Számos aggasztó fejlemény történt azonban az önök elnöksége idején Magyarországon a halálbüntetés témáját felvetették, egy diszkriminációs szellemű nemzeti konzultációs kérdőívet kiküldtek minden polgárhoz, stb. stb. És önök egyszer, úgy tűnik, hogy egyszer sem foglalkoztak ezzel, és e, ezek a plecskák, de ha ez igaz, akkor kérem, indokolják meg, hogy ez miért volt így. Azt is szeretném tudni hogy mi az ön véleménye azzal a mechanizmussal kapcsolatban, amely fokozatosan kötelezővé válna a tekintetben, hogy valóban a kopenhágai kritériumokat a már tagtagállamok betartsák. Köszönöm szépen, és az utolsó hetekhez pedig minden jót kívánok. Thank you, Cecilia. Köszönöm, Cecilia. Majdnem olyan sokat beszélt, mint az igazságügyminiszter, nem baj, én nagyon élveztem, nagyon átfogó volt a fejtegetése. E, nem, én tényleg pozitívan mondom ezt, e, szinte dicséretként. Nem, így az elnök egy általunk nem hallott e, közbevetésre. A trialógus nem adok-veszek, én ezt most pozitívan értettem. Minden esetre, kedves kollégák, nem kellene személyes kommentárokat megfogalmaznom a felszólalásokkal kapcsolatosan. Cornélia a zöldek nevében az, hogy kevesebben vannak itt, azzal az előnyel jár, hogy több időt most adni. Köszönöm szépen, Claude. Először is köszönöm um, ezeket a hozzászólásokat, és köszönöm a lett elnökségnek is a felszólalást. Tudják önök is, hogy nem volt egyszerű feladatunk, ez alatt a fél év alatt ugye sok zsákutcából kellett valahogy kiverekednünk magunkat, és nyilvánvalóan önök sem várhatták e tőlünk azt, hogy mindent százszerzalékosan megoldjunk. Számos kritikus megjegyzést kaptunk a parlamenttől különösen, a mi saját szakbizottságunktól is. Ami a migrációs agendát illeti, nos, szerintem ez egyértelműen kudarc. Nagyon nagy hiba lenne sikernek nevezni ezt, hiszen számos tagállam, és többek között az ön tagállama is Lettország kezdetől fogva azt mondta, hogy ezzel az elosztási, disztribúciós elképzeléssel nem értenek egyet, és számos más programot sem támogatnak. Most pedig arról beszélnek, hogy már ne legyen ez az egész kötelező, tegnap este hangzott el ez, hát akkor ennek az egésznek már mi az értelme? Mi az, e, hová vezet ez az egész migrációs agenda? Jelen pillanatban úgy tűnik a viták alapján, hogy attól kell tartanunk, hogy semmilyen komoly döntés nem születik. Óriási kritikus hozzáállásunk van az egész problematika kapcsán, ugye itt az embercsempészek hajóit állítólag szét kellene rombolni, de hát ez egy őrület lenne, és erre semmilyen mandátuma nincs az Európai Uniónak, és önök is tudják, hogy ez, ennek mi lenne az eredménye. Tehát itt egyszerűen a levegőbe lődöztek, és nagyon mm, komoly mellékvágányokra terelődött ez az egész folyamat és a tanács jelenlegi állásával kapcsolatban is szeretném tudni az önök véleményét, hogy jelenleg ugye hogy áll a helyzet a tanácsban, ezzel kapcsolatban önök mit gondolnak, és Lettországban konkrétan tudjuk azt Lettországról, hogy nem támogat számos pontot, és a harmadik országokkal való alkudozás itt is nagyon negatívan látjuk, ezt önök is tudja, ugye a kartum folyamatról van szó, számos elkövető, bűnöző, diktatórikus országról beszélünk itt, és itt különböző szerződéseket alkudoztak ki az illegális migráció ellenében, de ez egy óriási probléma véleményünk szerint. Az olasz kormány elkezdett itt egy vita folyamatot a tanácsban van-e azzal kapcsolatban fejlemény, hogy a Dublini rendelkezéseket valóban meg fogják változtatni, hiszen Olaszország és Görögország is folyamatosan azt hangoztatja, hogy a Dublini rendszert meg kell változtatni. A kérdésem az, hogy a legális utakról bármikor, akár egyszer is beszéltek-e, a legális migrációról beszélek Európában, erről önök bármikor öt percig beszéltek-e? a humanitárius vízumok kérdéséről beszéltek-e, hiszen vannak legális útvonalak az Európai Unióban, vagy ez önöknek egyáltalán nem fontos? Egyszerűen elsüllyesztjük ezeket a hajókat, és kész. És a Dublin is megmarad ugye? hogy jelenleg van. És még van egy konkrét kérdésem, és követelem a választ. Ez egy nagyon fontos kérdés. Görögország azt szeretné, az új görög kormány, azt szeretné, hogy teljesen megváltoztassák odahaza náluk a migrációs szakpolitikát. Ugye itt most arról van szó, hogy börtönbe zárják a, a migránsokat, egyszerűen rács mögé küldik őket, és ezeket az intézményeket most be akarja zárni az új kormány, de ezeket a börtönöket Európai Uniós pénzből építették, és hogyha ezt, ezeket bezárja a görög kormány, akkor lehet, hogy visszafizetteti az Európai Unió a görög kormányjal ezeknek a börtönöknek a költségeit. Egyszer szeretnék erre egy konkrét választ kapni, hogy ez valóban így lesz-e. És hogyha a tagállamokat támogatják a migrációs kérdésekben, akkor az a kérdésem, hogy minden tagállamot támogatnak-e, vagy csak bizonyosokat, és Görögországot valóban támogatják-e, vagy sem. Itt ugye június 15-e, mint dátum is fölmerült, az alapvető rendelet megmarad a jelenlegi formájában, ez is elhangzott. De most nem a rendeletről beszélek, hanem az irányelvről, ugye az irányelv is a csomag része. kérd A kérdésem az, hogy az hogy az irányelvvel mi a helyzet, a, a kiskorúak védelmével kapcsolatos irányelvvel, és az NSA ügyre is szeretnék rátérni végül, ugye erre a kémkedési kérdésre. Ugye itt nem csak az NSA, hanem más kormányok is folyamatosan nagy kedvel kémkedtek különböző állampolgárok után. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy van-e jelentés, még a legutóbbi jogalkotási ciklusra gondolok, és miért nincsen a tanács részéről következtetés? Ez is nagyon fontos kérdés a, a kémkedéssel kapcsolatban, az NSA kapcsán. Ugye lesz most itt egy határozatunk, de gyakorlatilag ennek az a tartalma, hogy tegyünk már valamit gyerekek, mert semmit nem csinálunk. Nos, ezzel kapcsolatban tanácsban mi történik? Thank you, Cornelia. And finally... Köszönöm szépen, Emilia. Eh, Judith Sargentini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap eh, néztem a sajtótájékoztató délután. A belügyminiszter sajtótájékoztatóját. Tegnap eh, azt mondta, hogy 5 órát egyeztettek a migrációról, mára 6 óra lett belőle, de biztos sokat beszéltek róla, mégis nagyon gyenge az eredmény. Egy meglehetősen, sőt nagyon is csalódott vagyok. Ebben a házban nagyon sok szó esik a migrációról, a menekültügyre. Afromopulosz biztossal is egyeztettünk, ő azt mondja, hogy legyünk türelmesek, mindent megpróbál, de figyelembe kell vennünk, hogy a tagállamok nehézségeket támasztanak a bizottság megközelítésének elfogadásában. Most én nem idézek, hanem ezek az én szavaim. Én nem tudom, hogy a bizottság mennyire elkötelezett az ügy iránt, minden esetre így fogalmaztak. Európa öregedő társadalom. Határainkon túl rengeteg konfliktus zajlik. Európába politikai menekültként érkeznek emberek, akiknek biztonságra van szükségük, és azért használják a politikai menekült címet kéremeikben a belépők, mert nincs más cím és az, hogy újraosztanak 40 ezer menekültet, illetve hogy 23 ezer további menekültet befogadjunk az UNHCR részéről, ön ezt elutasítja. A munkahogyi bevándorlás egy előregedő társadalomban alapvető fontosságú jelenség hogyha ezt nem tudjuk megtenni, és ha azt gondolja, hogy az illegális bevándorlás elleni javaslatokat úgy útjára tudják indítani, hogy nem beszélünk arról, hogy legálisan, hogy lehet az Európai Unióba jönni, akkor azt fogjuk látni, hogy egyre többen fognak illegálisan megpróbálni Európa területére utazni, és egyre rosszabb lesz a helyzet az illegálisan tartózkodók letörik a munkaerőpiaci árakat, és rossz körülmények között dolgoznak, ez nekik is rossz, és a társadalom számára is. És azt gondolom, hogy most megint könyörögnünk kell 28 tagállamnak térden állva, hogy felelősségteljesen járunk el Európa egészével szempontban, ez számomra nagyon bosszantó. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt hat év hónapban nagyon kevés haladás történt, nagyon lassú, és nem értik, hogy milyen eh, nehézségekkel találkozunk, és mennyire válságos a helyzet. Eh, beszélt az ember egy pro eh, folyamatról, és én szeretném látni erről a jelentést. A parlamentet nem hiszem, hogy jól tájékoztatták erről a kérdésről. Köszönöm. Katerina Chinichi, who had indicated, so I'm going to take Katerina. I wanted to say something about when, when we say things about the president. Szeretnék néhány szót szólni az elnökség munkájával kapcsolatosan. 1999 óta dolgozom itt Sokszor beszélünk a tagállamokról, az átláthatóságról, az elmozdulás hiányáról. Gyakran itt a parlament meg pró, úgy lép fel, mint valamiféle hadbíróság, és ez is klasszikus eset, hogy felteszünk egy kérdést, mi történt kedden, ki mit mondott, és függetlenül attól, hogy mi a politikai álláspontunk, ezt tudni szeretnénk, nem tudjuk nem tudjuk, hogy melyik tagállam mit mondott, és az állampolgárokat ez érdekli. Az, állna, az elnökség álláspontja nagyjából kiderült a sajtótájékoztatón. Tudom, hogy nagyon nehéz ez a helyzet, próbálnak diplomatikusak lenni, adminisztratív szerepköröknek megfelelni, de itt van Sargentini asszony, aki azt mondja, hogy nem haladunk elég gyorsan a borostány fény, az Amber Light program nem halad elég jól. Ezért eh, nagyon frusztráló ez a helyzet. Az informális tanácsokra meghívást kapok, de a formálisra nem és ez nagyon frusztráló helyzet a parlament számára. Azért említem ezt meg, mert tegnap nem tudtam elmenni, de az informális találcsokon ott voltam. Tehát a bélistás eseményeken ott vagyok, de az állistásokon nem. Ez nagyon frusztráló. És ez mindig így van minden elnökséggel, Katrin, és utána visszatérünk a miniszterekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót adott Engedje meg, hogy megragadjam a lehetőséget, köszönetet mondjak az elnökségnek az elvégzett munkáért a kiskorúakra vonatkozó irányelv tekintetében. Nagyon komoly munkát végeztek magával az irányelvvel kapcsolatosan, és jelentős eredményeket sikerül felmutatni ebben az egyébként nagyon fogos kérdéskörben. Nagyon komplex volt, és nem is volt mindig könnyű kompromisszumot kötni. Még egyszer szeretnék e, tehát e, az elnökségnek ezért köszönetet mondani. A kiskorúak tekintetében még egy dolog van, amit hangsúlyoznom kell. Beszéltünk e, a kísérlet nélkül utazó külföldi kiskorúak esetéről, különösen most a bevándorló gyerekekre gondolok. Szerintem többet kellene tenni ez ügyben. Természetesen Először is adatgyűjtésre van szükség ezen fiatalokkal kapcsolatosan, hiszen gyakran előfordul, hogy amikor belépnek Európa területére, eltűnnek, és a szervezett bűnözés áldozataivá válhatnak, akár rabszolgamunkaként a szexuális prostitúció területén, vagy a kábítószer terjesztésben. Van még egy kis idő hátra a napi, a, az elnökség időszakukból. Nem tudnák-e napirendre tűzni ezeket a kérdéseket ebben az időszakban, hogy akár adatgyűjtés kezdődjön az ilyen fiatalokkal kapcsolatosan, hogy ne tűnjenek el a látókörünkből. Többen rákérdeztek valamire egy fontos témára, nevezetesen az Európai Ügyészség kérdésére. Mik a kilátások ezen a területen? Lehet-e arra számítani, hogy előrelépés történik ebben az ügyben? Azután még egy fontos kérdés, az intelligens határőrizet kérdése. Ez is említése került már. Nem tudom, hogy elemezték-e már a költség előny viszonyokat. A költségek igen magasak. Technikai szempontból kérdés, hogy hatékonyan sikerül-e mindezt végrehajtani. Azután egy másik téma is említést érdemel. Megint a bevándorlással kapcsolatos, ezzel kapcsolatosan sok minden elhangzott és egyetértek ezekkel a véleményekkel. Én Sziciliából származom, és Sziciliában szemmel látható a bevándorlás drámai hatása. Elkeseredett emberekről van szó, akik tengerre szállnak, és kénytelen vagyunk kimenteni őket a tengerből. Gyakran ez nem is sikerül, ez a legsúlyosabb tragédia vagy dráma, amikor életüket vesztik. Tudom, hogy sok munka folyik ezzel kapcsolatosan, de van valami, amit hangsúlyoznom kell. Megint szervezett bűnözői tevékenységről van szó, hiszen nagyon sok bűnöző az embercsempészetből nagyon sok pénzt keres. Mit lehet tenni? muszáj, egy megoldást találjunk, megemlítették sok aspektusát ennek a problémának. Lezárom a felszólalók listáját, 30 másodpercet még megadok eh, önnek, képviselőtársam. Kérem nagyon röviden. Két mondatot akarok elmondani. Az első, értem és osztom képviselőtársaim kritikáját, főleg amiatt, hogy a menekültügyet nem tudjuk jól kezelni de nem tartom helyesnek azt, hogyha a kritika csak az elnöklő országra hárul. Ez nem korrekt. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem reagál eléggé gyorsan, de ez a jelenlegi állapotunk, az Európai Unió döntéshozatalának jelenlegi állapota, és csatlakozom az ön felvetéséhez, hogy az Európai Parlament és a LIBE is legyen aktívak, tegyünk ki politikai nyomást az európai partnereinkre. A másik dolog pedig a menekültügyet nem lehet megoldani csak az Európai Unión belül. Tehát nagyobb aktivitást kell kifejteni az Európai Uniónak Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában is. Köszönöm szépen. Uh, thank you for being succinct and uh, helping with that. Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos megszólalás volt. Azt kell mondanom, hogy uh, kiváló hat hónap áll hátunk mögött az együttműködés tekintetében a három oldalú egyeztetések során is jó együttműködést tapasztaltunk. Katarina is elmondta. Az, hogy a tagállamokkal szembeni harag önökre hárul, ez sajnos nem ritka esemény, úgyhogy ezt el kell viselniük. Kérem, hogy röviden válaszoljanak a még megválaszolatlan kérdésekre Kázlovszki miniszter, önnek adom meg először a szót. Tessék parancsolni. Ja, paldies eh, par uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu, ka varbūt es varētu sākt, jo skaidrs. Köszönöm a kérdéseket. A kérdések nagy része a migrációhoz kapcsolódik, illetve ahhoz a válsághoz, amit most látunk. általános kérdést választok adni, mert ugye a migrációt szinte mindenki említette. És tegnapi, a tegnapi tárgyalások igen hosszúak voltak. Nem néztem az órámat, de igazándiból <clears throat> lehet, hogy akár 5 óra is volt. Ugye a bizottság javaslata az május 13-án jelent meg, és <clears throat> ezt követően mi tárgyalásokat terveztünk, szerveztünk, mégpedig a, az EEA partnerekkel is, és igazándiból három dologra jutottunk. Az egyik az, hogy meg kell különböztetni a rövid távú, a középtávú és a hosszú távú megoldásokat. És itt is említették a hajók megsemmisítését, illetve az embercsempészek elleni fellépést. Az embercsempészek elleni fellépés az nyilván nem azt jelenti, hogy kilőjük a menekültek eh, alól a hajókat, akik aztán megfulladnak, hanem igazándiból azelőtt kellene megsemmisíteni ezeket a hajókat, hogy beszállnak rájuk, az felszállnak rájuk az emberek, ami egy nagyon, nagyon eh, bonyolult kérdés viszont, mert felvet eh, biztonsági kérdéseket is. Sajnos nagyon nyereséges üzleté vált az embercsempészet, milliókat keresnek az embercsempészek, és egyre növekszik a probléma. Ami a harmadik országokat illeti, és az azokkal való együttműködést, meggyőződésünk, hogy a harmadik országokkal való együttműködés eh, nélkül a migrációs eh, nyomás csak nőni fog és eh, ha azt látjuk, hogy eh, hány ember hajlandó rá, hogy erre a veszélyes útra keljen, akkor tényleg itt milliós nagyságrendről van most már szó. És eh, ezért is van szükség hosszú távú intézkedésekre is, amelyek révén valami fajta egyensúlyi helyzetet lehet ki átalakítani, normalizálni azokat az országokat, a helyzetet azokban az országokban, ahonnan most menekülnek. Ami a tanácsi viszonyokat illeti, a programot összességében a tagállamok támogatják, de azt nem tudom önöknek elmondani, hogy melyik ország éppenséggel mit mondott. Természetesen minden európai parlamenti képviselő megkérdezheti a saját hazája kormányát, hogy megtudja, hogy a saját országának mi az álláspontja. De azt elárulhatom, hogy arról volt vita, hogy ez a megközelítés, amit az Európai Bizottság javasol, az kötelező legyen-e, vagy önkéntes alapú. Illetve volt vita az elosztási kulcsokról is. Ugyanakkor megismétlem azt, hogy tényleg gyorsan próbáljuk ezt a helyzetet kezelni, ezért is szerveztük meg gyorsan a vitát, és mindenképpen oda akarunk figyelni a szolidaritási aspektusra is. Az Európai Bizottság is ennek szellemében jár el, remélem, hogy az elkövetkezendő egy-két hónapban sikerül majd valami fajta megoldást találni, amivel is csökken a nyomás a külső határokon elhelyezkedő országokra. Tehát átfogó kérdésről van szó, egy elemre koncentrálni igazándiból nincs is sok értelme. Lettországot azonban néven nevezték. Mi, mint elnökség nem késlekedtünk semmilyen módon, nem késleltettük ezeket a vitákat, valójában ugye felkészültünk erre a e, vitára, e, előkészítettük az ügyet, és így fogjuk majd átadni Luxemburgnak is, és e, nyilván hamarosan újra napirendre kerül ez az egész dolog. Ami a az Európolt, illetve a terrorizmus elleni központot illeti. A központ létrehozásának egyik oka az az, hogy az információt jobban meg tudjuk osztani egymással, mert önök is tudják, hogy a franciaországi és dániai terrorcselekmények azok kapcsolódnak lőfegyverrel való visszaéléshez is, mint bűncselekményhez, és itt az Európolnak a szerepe vetődik fel. Ami az irányelvet illeti nem tudtunk eredményt elérni, ugyanakkor sok, sokat tettünk annak érdekében, hogy, hogy valami fajta eredményt mégis elérjünk. Ami az és Szépol rendeletet illeti, ott pedig szintén a magunk részéről mindent megtettünk. E, a Dublini rendszer, illetve annak esetleges megváltoztatása. A bizottsági kezdeményezést, javaslatot várja a tanács. És elmondhatom önöknek, hogy a migrációnak az összes aspektusát áttárgyaltuk, ami bele magába foglalja a visszafogadási problémakört is. Az adatok hozzáféréséről és az Emblight-ról is volt szó. 27 tagállam vesz részt, 55 repülőtérről érkeznek be információk, és azok, akik vízumszabályt sértenek, azok, azok arra számíthatnak, hogy feltartóztatják a repülőtéren őket, de de ilyen eddig még nem volt példa és ezzel átadom a szót az igazságügyminiszter kollégának. Yes, please, Minister, please go ahead. And um, a number of um, colleagues... Igen, tessék, miniszter úr. Többen jelezték, illetve a kollégák közül többen nem tudtak itt maradni azért, mert éppen most a hétnek a további szakaszában külföldi missziók, utazásokra kerül sor, és az utakat kell megszervezni, ezért nem lehetnek itt, illetve kellett néhány, néhány, kollégáknak elme, néhány kollégának elmenni, ezért is vagyunk most ilyen kevesen, mert valójában a kollégák egy része már nem tudott maradni. Miniszter úr. Nyugodtan van, van időnk, miniszter úr. A jautājumiem acīm én is szeretném megköszönni a képviselőknek a kérdéseket. Nyilván én feljegyeztem azt, hogy fájlalták, hogy sem az irányelvről, sem az rendeletről nem kaptak elég információt. Birgit Cippe azt kérdezte azt, hogy az irányelvet októberben el fogják-e fogadni. Nos, június 24-én egy trilógus volt betervezve, vagy lett betervezve. Ezen a trilóguson Luxemburg tájékoztatást fog nyújtani a saját prioritásaikról, és amennyire én tudom, a luxemburgi prioritások között szerepel az irányelv elfogadása. pasākumu un uz. De mindenképpen önök ott lehetnek ezen az ülésen, és meghallgathatják a luxemburgi elnökségi prioritásokat, ez már, mint mondtam, be jelentve korábban. És a EU és az amerikaiak közt informális ülésen is már megfogalmazódtak ezek a célkitűzések. No, ja a direktív vérzi. E, volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy e, Az irányelvvel kapcsolatban akkor fogunk tudni, e, akkor tudtunk igazándiból egyáltalán előrelépni, amikor az általános megközelítést elfogadták. Visu civiltiesisko direktíva skat. E, két különböző dologról van szó. Un e, ticiet man, e, regula, kas aptver... A rendelet ugye a polgári jogi kérdéseket taglalja, míg az irányelv a büntetőjogit. 28 tagállam között kell egy nagyon hosszú dokumentumban megállapodni, és önök is elképzelhetik, hogy az elmúlt hat hónapban mennyi ülésre volt szükség ahhoz, hogy ezt a sok tervezetet megtárgyaljuk. 45 ülést tartottunk szakértői szinten. Meg is köszönöm most a szakértőknek a munkáját, hiszen a lehetetlenre vállalkoztak nagyon eltérőek voltak az álláspontok, tényleg homlok egyenest más álláspontokat fejtettek ki egyes szakértők, és szinte lehetetlennek tűnt a minősített többséget elérni, de mégis megtettük, és erre büszkék is vagyunk. Arī šie jautājumi bija, nu vēl, protams. Tehát ennyit az irányelvről és a rendeletről. Vēlos teikt tiem cilvēkiem, kuri tieši no jūsu komitejas iesaistās trialogu darbā un īpaši paldies. Emellett szeretném megköszönni az Önök bizottságának is a munkáját, illetve azoknak, akik eh, a trilógusokon részt eh, vettek. Nagyon eh, hasznos volt az együttműködés például a gyermekek jogvédelme témájában, és azt gondolom, hogy a jövőben is sikerül majd ezt a tempót fenntartani. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm mind a két miniszternek és a kollégáknak is, és ugye lezárul az elnökség, én megköszönöm az önök munkáját, nem csak azok nevében, akik itt vannak még, hanem azok nevében is, akik már el kellett, hogy menjenek, Köszönöm az önök kemény munkáját, illetve a munkatársaikét is. Az elmúlt hat hónapban elértek eredményeket, és köszönjük, hogy megszervezték ezt a sok találkozót, informális ülést, megadták a tiszteletet a parlamentnek. Tényleg nagyszerű hat hónapot tudhatunk magunk mögött. Még egyszer köszönöm miniszter urak ezt a nagyszerű munkát. Thank you.